I think we can start a little bit later. Elkezdhetjük. Und ich begrüße Sie herzlich. Mindenkit szeretettel üdvözlök az ülésünkön, a mai ülésünkön. A napi rendet, hogyha senki nem ellenzi, elfogadott, elfogadhatjuk. Nem ellenzi senki. Akkor a május 28-i ülési jegyzőkönyvét is el lehet foglalni, fogadni, ha senki nem ellenzi. Nem ellenzi, elfogadjuk, elnök közleményei nincsenek, és már is a negyedik pontra térünk rá. José Manuel fernández üdvözlöm, aki a költségvetésért felelős fő előadó a Költségvetési Szakbizottságban. Szeretettel üdvözöljük itt az ülésen, és köszönjük szépen, hogy eljött hagyományosan nagyon jó és hatékony az együttműködés a két szakbizottság között, és nagyon fontos, hogy a parlament prioritásait a, taná- a tanács komolyan vegye, ne csak a közlekedés, de a közlekedés területén is. Arra is utalok, hogy az FC tárgyalások eredményeit is érvényesítenünk kell. Most kérem, hogy Fernández kollega számoljon be a költségvetési eljárásról. Fernández úr, öné a szó. Merci. Euh, je m'excuse de ce petit... Köszönöm szépen. Elnézésüket kérem ezért a kis késésért. Ez a közlekedés hibája volt, nem az ön szakbizottságok hibája. Késett ugyanis a repülőgépem. prioritásainkat már elfogadtuk, mint út mutató irányokat. Itt a foglalkoztatottság, a vállalkozásra gondolok, a vállalkozói szellemre, és ugyanakkor a szolidaritásra is, külső-belső szolidaritásra gondolok itt, mert nem szabad elfeledkeznünk arról, ami az Európai Unió körül történik, és természetesen itt a biztonság is megemlítendő. Ezeknek bizony van következményük a különböző sorokra, még segíthetnek a foglalkoztatottságban, illetve van egy csomó olyan projektünk, ami az önök szakbizottságát érinti. Nos, ami a kötelezettségvállalásokat illeti, ebben ezeket tiszteletbe kell tartani, és ez igaz minden intézményre, itt engedjenek meg egy közvetlen megjegyzést, ami a tanácsra vonatkozik. És amikor azt mondjuk, hogy tiszteletbe akarjuk tartani a kötelezettségvállalásokat, ez azt jelenti, hogy a kifizetéseket is, hiszen ez teljesen logikus következménye a kötelezettségvállalásoknak, mert amikor már valami megtörténtről beszélünk, akkor a számlákról, a helyi önkormányzatokról, vállalkozásokról van szó, de ugyanakkor a szavahihetőségről is. Mert elfogadhatatlan és szégyen teljes dolog, hogy a tanács nem biztosít elegendő pénzt arra, hogy ezen nyilatkozatoknak és kötelezettségvállalásoknak eleget tegyünk. Amikor arról beszélünk, hogy a kötelezettségvállalásokat tiszteletbe kell tartani, akkor természetesen gondolunk itt a több éves pénzügyi keretre is, ahol rendelkezésünkre áll a rugalmasság, a rugalmassági eszközök, de ugyanakkor a globális márzs is, amelyekhez fordulhatunk 2016-tól. Ugye nem pénzről van itt szó, hanem kötelezettségvállalásokról, az előző évekről, ahol is globális márzsról lesz szó, és amelyeket politikai prioritásokra fogunk felhasználni, elsősorban a növekedés és a foglalkoztatottság terén. Mi pedig ezt a rugalmaságot szeretnénk igénybe venni, és ezt az elkötelezettséget, ami a több éves pénzügyi keret jogi szövegében található. Elfogadtuk, hogy ez csökkent a 2007-es, 2013-as időszakhoz képest. Természetesen a mostani költségvetési tárgyalások során megvizsgáljuk azokat a kötelezettségvállalásokat is, amelyek főleg a Horizont 2020, illetve a Connecting Europe eszköz vonatkozásában megszülettek, és a célunk a tárgyalásokkal, és itt köszönetet szeretnék mondani a két előadónak, akik segítségével jó eredményt tudtunk elérni, de azért elmondanám azt is, hogy nincs még itt vége a munkának, mert továbbra is az a cél, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük a Horizont 2020 és a Connecting Europe eszköz hatását. Minden egyes költségvetési eljárás során így fogunk eljárni, ez benne van a rendeletben, és hát majd meglátjuk, hogy ezt a célt hogy tudjuk elérni, nevezetesen, hogy csökkentsük a hatást, amely a Connecting Europe eszközt éri. Ami az időzítéseket illeti. Emlékeztetésképpen el szeretném azt is mondani, hogy május 27-én az Európai Bizottság költségvetés tervezeti javaslattal állt elő, és nincs még vége ennek a folyamatnak. Most a tanácsi olvasat következik, azt követően a parlamenti olvasat, aztán megszetik a mandátum, ami a prioritásainkat illeti a költségvetés terén. A 200 millió márzs kapcsán eléggé korlátozott a fő kísérleti projektek vonatkozásában. Aztán a módosító indítványok benyújtása következik, és a Strasburgi plenárison szavazunk. Szeptember 23-án elfogadás, szeptember 28-29 módosító, költségvetési módosító szavazás, majd az állásfoglalási tervezet, novemberben pedig átvizsgáljuk ezeket. Nos, ami az Európai Bizottság költségvetés tervezetét illeti, ahogy említettem, lesznek még módosítások. százalék azonban a Connecting Europe eszköz vonatkozásában növekedést értünk el, de várjuk még ennek a hatását, ami az kötelezettségvállásokat illeti. 37,9%-os növekedés a kötelezettségvállalások terén a 2014-hez képest, és 18,9% a kifizetések terén. Az ügynökségek terén globálisan közelítünk a kérdéshez. Ott nem lehet 5%-ot csökkenteni, minden egyes ügynökség esetében. Például minden ügynökségre gondolok. Ami az elzát illeti, egy pici csökkentés történt, 0,8 százalék, 0,2 százalék növekedés történt a tengeri biztonsági ügynökség esetén, ami a vasúti ügynökséget illeti 0,5% növekedést értünk el. Tehát eléggé kicsi, 100 milliós a manőverezési lehetőségünk, de most még ugye költségvetési tervezetről van szó, most jön a tanácsi olvasat, és aztán jönnek a mi módosítóink. Én most főleg azért jöttem, hogy önöket hallgassam meg, hogy meghallgassam ennek a szakbizottságnak a célkitűzéseit, amelyek nagyon fontosak. És ugye a fő vonal, amiről beszéltünk, ebből a szempontból is jelentős. Köszönöm ezt a lehetőséget önöknek. Ja, wir bedanken uns natürlich. Mi köszönjük önnek, hogy eljött, hogy tájékoztatott a tárgyalások állásáról. Kíváncsian várjuk a vitát. Mielőtt a Tran költségvetési jelentéstevőjének, Szalini kollégának adom meg a szőt, 15 diákot szeretnék üdvözölni, a Sorbonból jönnek, az Administration du Politique. Karim Madelli hívta meg őket. Karim Madelli hívta meg őket, szeretettel üdvözöljük itt nálunk a szakbizottságban önöket. Most pedig Massimo Massimiliano Salini-nek adom meg a szót, tessék. Hát a Massimo vagy a Massimiliano ugyanaz a név két különböző kiejtésben. Köszönöm, köszönöm Fernández kollégának is, hogy elmondta, hogy milyen módszerrel dolgozunk, dolgozik ő, és felsorolta azokat a prioritásokat, amelyek körül a vita zajlik ezen nagyon komplex fázisban. Amikor a kiindulási alapról tárgyalunk, illetve amikor Egyébként ez a tárgyalások során ki is derült, nagyon nagy aggodalmunk jelenik meg annak kapcsán, hogy az FC és a CEF hogyan kapcsolódik össze. Valóban a Juncker terv egy nagy újdonságot jelent, de az a kérdés, hogy milyen kihatással lesz ez a Connecting Európa facilitásra vagy eszközre, melyet mi értelmszerűen nagyon fontosnak tartunk. Mondok egy klasszikus példát azok a beruházások, amelyek kevésbé vonzóak a magánberuházók számára, lehet, hogy az új befektetési beruházási formában, az FC keretén belül hátrányba szorulnak. Azok a beruházások pedig, mondjuk a vasutak, vagy pedig a belvízi hajózás, amelyek hírhetten kevésbé vonzóak és komplexebb a megtérülésük, lehet, hogy ezek háttérbe kerülnek, ez a mi aggályunk. Tehát az első fő nagy kérdés az, hogyan lehet tehát a rugalmasságot biztosítani, hogyan lehet a marzsokra ráhatással élni, és hogyan lehet azt elérni, hogy a marzsokat visszaszerezzük, hiszen a Connecting Europe eszköz csökkentése nem lehet az érdekünkben. Hogyan lehet ez ellen tehát fellépni, ez az egyik fő kérdés. A többi elemről nem is beszélek, amelyek például a költségvetés összeállításában szerepelnek, hiszen ezeket egy listában felsoroltuk, az ügynökségek működéséről volt például szó, vagy pedig a negyedik vasút csomag kapcsán megfogalmaztuk, hogy az egységes nemzeti ügynökségek munkáját az Európai Ügynökség fogja koordinálni, és természetesen a költségvetésnek biztosítania kell ezt. Ugyanez vonatkozik a közös európai égboltra, itt is beruházásokra van szükség arra, hogy az állampolgárok biztonságát védjük épp úgy igaz ez a tentére is, ez nem csak egy általános összekapcsolási eszköz, nem egy ilyen általános valóságban érvényesül, hanem egyben ösztönzi a közös piac működését. Ilyen módon az emberek és a vállalkozások mindennapjait is érinti. A beruházás, a közlekedésbe való beruházás és a fejlődés, a gazdaság fellendülése között, tehát világos a kapcsolat. Ezek voltak tehát az első észrevételek, és a véleményünkben természetesen épp ezeket a szempontokat, a közlekedés szempontjait emeljük ki, figyelembe véve persze a városban élők, az urbánus lakosság igényeit is épp úgy. Véleményünkben Ezekre a kérdésekre térünk rá. A kérdés, a fő kérdés ugyanakkor a CEF és az FC, valamint a Horizon 2020 közötti kapcsolat lesz, ezzel kapcsolatban vannak aggájaink. Köszönöm szépen. Georgi Pirinski, mint árnyék jelentéstevő kapszót. Chairman, uh, Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, igen, igen tisztelt előadótársaim egyetértek azzal, amit az előbb mondott, hogy a közlekedés és a mobilitás területén a költségvetés az egyik sarokköve a 2016-os költségvetés kialakításának. Éppen ezért nagyon üdvözlöm, hogy lehetőségünk van arra, hogy megosszuk a véleményünket, az aggájainkat, a felvetéseinket önnel. A mobilitás és a közlekedés fejezete mind a kötelezettségvállalások, mind a kifizetések tekintetében növekedést mutat 2015-tel összevetve. De ugyanakkor talán mindenkinek feltűnt, hogy a fejezet különböző cikkeiben vannak csökkenő kötelezettségvállalási tételek és kifizetési tételek. Mi több, 2015-ben a 2016-ban, a 2015-tel összevetve csökkenés tapasztalható a CEF-ben, illetve más közlekedési eszközök tekintetében. Bár lehet, hogy ez egy, bár egy több éves programot bontunk le a éves költségvetésben, is ilyen módon szétcsúszhat a konkrét kifizetés és a kötelezettségvállalás, de fontos, hogy éberek legyünk, és ne értékeljük alá annak a veszélyét, hogy a jövőben ismét létrejöhet a lemaradás a kötelezettségvállalás és a konkrét kifizetések között, kvázi az időszak végén feltorlódnának a pénzek, ezt el kell kerülni. Ami a CEFET, a Connecting Europe eszközt illeti, egy csökken a kifizetésekre tett javaslat a bizottság anyagában, ám az FC rendelet elfogadása után a bizottság a költségvetés módosítására tesz majd javaslatot, éppen figyelembe véve a CEF-ből az FC-be átcsoportosított eszközöket. Ugyanakkor az EFSI garancia alap biztosításához szükséges pénzeszközöket a parlamentnek és a tanácsnak az éves költségvetési eljárás keretén belül kell majd biztosítani, figyelembe véve a 2014-2020 közötti pénzügyi keret sarokszámait. És éppen ezzel összefüggésben Fernández úr a következő kérdésem is volna. hajlandó-e és késze arra, hogy az éves költségvetési eljárásban rejlő es lehetőségeket felhasználja azért, hogy a lehető legnagyobb mértékben kompenzáljuk a Connecting Europe facilitásból eltűnt eszközöket. Aztán, ami az Európai Vasútügynökséget illeti, fel szeretném hívni a figyelmét, hogy az ERA-nak, eh, e tehát az Európai eh, Vasút eh, Ügynökségnek előirányzott pénzeszközök, illetve a költségvetési tartalékok mm, aggasztók, hiszen a költségvetési csomag technikai dossziéjában a parlament megegyezett múlt héten, átalakítjuk így az ügynökség irányítását, és felmerült a tárgyalások során, hogy az vasút ügynökség finanszírozása kellően biztos pénzügyi alapokon áll-e, hiszen új feladatokat róvunk rá, és az első időszakban bevételeket, díjbevételekkel nem számolhat. Ilyen módon biztosítani volna szükséges a működését. A bizottság szolgálatai és a vasúti ügynökség eh, forrásai alapján eh, a következőt olvashatjuk. A negyedik csomag új hatáskörökkel biztosít, ruházza fel a vasútügynökséget, de ugyanakkor nem kizárható, hogy eh, a díjak bevételéből származó jövedelem nem áll rendelkezésre, miközben pedig a munkatársakat fel kell venni és ki kell képezni. Ezért, hogy megakadályozzuk a vasútpiac akadályozott működését, a bizottság szolgálatai biztosítják a illetve előirányozzák a költségvetésben a vasúti ügynökség speciális költségvetését. Végezetül pedig a turizmusról a, nincsen külön öm, fejezet a turizmusra, a kozméból, illetve a beruházási alapból lehet ezeket a beruházásokat biztosítani. Ugyanakkor itt mind a kötelezettségvállalások, mind a kifizetések csökkennek 2015-höz képest. Ezért fel szeretném hívni a figyelmét fel szeretném hívni a figyelmét, tehát, hogy bizonyos pilot vagy kísérleti projekteket szeretnénk útjukra indítani a turizmus területén, ezekre tettünk javaslatot, és ezért arra szeretném ösztönözni önöket, és a kollégáim nevében is, akik a turizmus ügyének elkötelezett hívei, hogy támogassa ezeket a módosításokat. Jött Pavel Telicka. Pavel Telicka. Uh, uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Dominik Riké helyett szólalok fel, akinek sajnos el kellett a Brüsszelt, mégpedig vonattal. Sajnos nem tud itt lenni, de szerette volna, hogy elmondom az ő feljegyzéseit, felolvasom azokat. Már csak azért is örülök ennek, mert a saját véleményem teljes mértékben egyezik az övével, Fernández úr elmondta, hogy megkívánja hallgatni a mi kívánságainkat, és nos, annyit már előjáróban elmondhatok, hogy néhány meglátásunk nagyon pozitív az ön munkájával kapcsolatosan, tekintettel a kontextusra és az időhiányra. Elmondhatom azt hiszem Dominik nevében, a saját nevemben és az egész frakciónk nevében, hogy kiváló munkát végzett. Úgyhogy hálával tartozunk önnek. Nagyra értékeljük azt, hogy teljes mértékben figyelembe vette jelen szakbizottság érdekeit, erőfeszítéseinek köszönhetően sikerült minimalizálni a CEF-re gyakorolt hatást, amennyire az lehetséges volt jelen körülmények között, de igaz ez a Horizont 2020-ra vonatkozóan is. Kétség kívül az év során még jelentős csaták várnak ránk a 2016-os költségvetési eljárás során. Ezzel mindenképpen számolni kell. Ami az önjelentés tervezetét illeti, úgy gondoljuk ez egy kiváló szöveg, nagyon jó a tervezet, úgy gondoljuk teljes mértékben tükrözi a parlament aggájait, illetve a jelen szakbizottság aggájait is szólt a tanácsról, és elmondta, hogy fontos, hogy a számláinkat kifizessük, és eleget tegyünk vállalásainknak. Én személy szerint teljes mértékben egyetértek ezzel. És talán érdemes lenne ex post is gondolkodni azon, hogy mi történt eddig, és a múlt tapasztalataival, a tan- tapasztalataiból a tanulságokat levonva kellene csatába indulni az év második felében. Ami az egy a fejezetet illeti, úgy hiszem, amennyire csak lehet, ki kell hozni a maximumot a költségvetés marzsából, ez mindenképpen szükségszerű. Így tudjuk csak megerősíteni a támogatásunkat azon projektek számára, amelyek európai hozzáadott értéket képviselnek, különös tekintettel az infrastruktúrális projektekre. A cef kapcsolatos javaslatokat, végső javaslatokat sem kell megvárni, már most is vannak bizonyos információk, de persze többet tudunk majd később, ami a részleteket illeti. Ami a felhasznált bolument illeti, illetve a marzsot, tartok tőle, hogy az új információk majd megerősítik azt, amire egyébként is számítottunk, nevezetesen, hogy a költségvetés megháromszorozása során is hátrányba kerülnének sajnos ezek a projektek. Ami az ügynökségeket illeti, Dominik hangsúlyozni szeretné azt, hogy egyetért azzal, hogy az egyes ügynökségeket külön-külön kell kezelni. Pirinszki úr már beszélt erről, de a jelentéstevő is említette mindezt. Bizonyos értelemben új helyzet állt elő. Ki szeretném emelni a repülésbiztonsági ügynökséget, ahol például teljesen új helyzet állt elő, de a negyedik vasúti csomag kimenetelétől függően ki kell emelnünk a vasúti ügynökséget is. Ezek esetében tehát külön oda kell majd figyelnünk. Ami Dominik véleményét illeti, szeretném kiemelni önök előtt az ő nevében azt a két nagyon fontos technológiai kezdeményezést, amelyek nagyon fontosak a közlekedési ágazat versenyképessége szempontjából. Öt milliárdot költünk majd az EFSI-ből ezekre a projektekre. A Cezár az egyik, amelyet itt most hangsúlyozni szeretnék. A CEF és a Horizont 2020 hoz kapcsolódik ez. És végül, ami a Ship to Rail projektet illeti, erre is kihatással lesz a Horizont 2020 megkortítása. Dominiknak aggájai vannak, ugyanis a társjogalkotók tavaly jóvá hagyták ezt a projektet, a források allokációja kapcsán mégis elhúzottak a dolgok. Összességében tehát szeretném elmondani azt, hogy a jelentés tervezet világosan kiemeli azt, hogy mire kell számítani a jövőben, Nem szólalhatok fel az egész szakbizottság nevében persze, de az ALDE frakció részéről mindenképpen elmondhatom azt, hogy számíthat a támogatásunkra. Közösen kell munkálkodnunk azon, hogy a tanács felelős, nem felelősségteljes magatart, magatartása miatt kialakult hátrányos következményeket orvosoljuk, amennyire lehet. Köszönöm. Köszönöm, Karim Adeli. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Előadó úr, én nagyon konkrétan fogok fogalmazni. Először is különbséget kell tenni a különböző előkészítő tevékenységek, illetve a projektek között, az előkészítő projektek között. Mi zöldek, konkrétan fogalmazunk, az éjszakai ö, vonatokat kellene újraéleszteni. Hát már erről is volt szó, de hol tartunk most? A második dolog – a különböző konklúziók határozatát vonatkozóan, főleg a mi szakbizottságunk döntéséről vannak prioritások. Én szeretném tudni azt, hogy milyen időpontot határoztak meg erre. Augusztus 31-e? Hol tartunk most? Előadó úr, én azért el szeretném mondani, hogy nem igazán értettem, hogy milyen határidők voltak, és mi volt ez a keretelv, amelynek vonalán ezt végre, kirántják, végre kívánják hajtani. Vannak bizonyos mechanizmusok részben a Juncker terv ellen, úgyhogy konkrétan mit tud nekünk mondani? Milyen következményei lesznek konkrétan a benyújtott projekteknek? Ez az egyik kérdésem. Azt hiszem, hogy nem elég egy ágazatról beszélni. A mi szakbizottságunk egyre inkább főleg a fenntartható idegenforgalmat emlegeti. Nos, ebben az ágazatban milyen kereteket kívánnak meghatározni, főleg az úgynevezett Kozma projekt vonatkozásában? Van-e konkrét válasz? és főleg milyen határidőket határoztak meg, hogy hosszú távú elképzeléseink lehessenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, saját magamat is felírtam a felszólalók listájára. Konkrét kérdéseim vannak. Először is Pat Cox azt mondta, hogy az európai vasúti hálózat nagyon széttöredezett továbbra is, annak ellenére, hogy 20 éven keresztül beruháztunk az európai vasúti hálózatba, nem értük el azt, hogy Európa összenőjön ezen a téren, és hogyan képzeli el azt, hogyan lehet prioritásokat meghatározni, illetve ösztönzőket teremteni arra vonatkozólag, hogy az európai tagállamok ne csak nemzeti projektjeire költsék a forrásokat, hanem hogy olyan európai projekteket is meg tudjunk valósítani, amelyek európai hozzáadott értékkel rendelkeznek. Úgy hallottam, hogy egyetlen egy határokon átívelő átnyúló vasúti projekt van az FC projektek között. A második kérdésem, ez főként a költségvetési szakbizottságra vonatkozik, némileg meglepett bennünket, illetve egyáltalán nem örültünk annak, hogy milyen helyzet alakult ki a Költségvetési Szakbizottságban tavaly. Mi itt a szakbizottságban úgy döntöttünk, hogy meghagyjuk a pénzügyi kereteket úgy, ahogyan azok kialakultak, mivel azonban mi vagyunk a Transzakbizottság, azért mégiscsak meghoztuk azt a szerény döntést, hogy 0,5%-át a költségvetésnek az Eurovelo projektekre költsük, a Költségvetési Szakbizottság viszont máshogy döntött. Értem én, hogy a Költségvetési Szakbizottság a keretekhez ragaszkodik, de hát mi a kereteken nem is változtatunk, mi csak bizonyos szakpolitikai prioritásokat fogalmaztunk meg. A Költségvetési Szakbizottság viszont azt mondta, hogy nem fogadja el az általunk meghatározott prioritásokat. Én egy kicsit meglepődtem ezen, hogyha ülne egy szakbizottságban, amely bizonyos szakpolitikákkal foglalkozik, azért ön is meglepődne ezen, nem? A kérdésem tehát az, hogy ez hogyan jött, mi okolta ezt, és hogy a jövőben hogyan kívánják szavatolni azt, hogy ha a költségvetés összességében nem változik, akkor a jövőben a, a szakbizottságok által meghatározott prioritásokon ne változtassanak a jövőben. Vandekamp úr kap most szót, aki időközben megérkezett, tessék. Zou u bijna op mijn blote knieën willen danken dat... Elnök úr, majd hogy nem le térdelek, térdre borulok itt ön előtt, mert olyan hálás vagyok, hogy szót adott nekem. Sok szép szó hangzott el, sok dicséret, de térjünk rá a tényekre. Bulman úrral közösen voltam az FC jelentéstevője, és hát most a 2016-os költségvetésről beszélünk, kiváló alkalom ez arra, hogy ellenőrizzük, hogy az, amiben megállapodtunk a CEF és az EFSZI kapcsán valóban megvalósul-e. Szálléni kollégához csatlakozom, illetve az szöndé árnyék jelentéstevőjéhez. A puding próbálja az evés. Tehát 2016-os költségvetés, komolyra fordítva a szót. Nagyon fontos dolgokról döntöttünk, hogy a 2016-os marzsokon keresztül valóban sikerül visszakapni az elveszett forrásokat, akkor mindenképpen elkövetkezik Fernández úr mennybe menetele. És aztán itt vannak a megállapodások, ami a negyedik vasúti csomag technikai pillérét illeti, Szeléni úr és mások minden bizonyal gondoskodnak majd arról, hogy minden rendben történjen. Aztán Horizont 2020, többet kell beruházni a közlekedésbe. Persze mindenki szeretne egy szeletet a tortából, nagyon fontos az egészségügy, a közegészségügy, a kutatás, de hát a közlekedés is nagyon fontos. Mi, mint közlekedésügyi szakpolitikusok, mindenképpen úgy kell, hogy alakítsuk a Horizont 2020, hogy ez pénzügyileg is teherbíró legyen. Köszönjük szépen ezeket a világos, határozott szavakat, most pedig Fernández úr válaszolhat, tessék. Je vous remercie, je remercie tout, euh, les... Nagyon köszönöm, köszönöm mindenkinek a megjegyzéseit. Ami a kérdéseket illeti, Megpróbálok azokra válaszolni, amelyek hasonlóak. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy az Európai Unió költségvetése kicsi, körülbelül egy százaléka a gdp nek körülbelül egy százaléka a GDP-nek 100 45 milliárd euró a kifizetések terén, és hogyha az USA-hoz akarjuk hasonlítani, az Egyesült Államokban 20%-át teszi ki a GDP-nek a költségvetés. De fontos a hozzáadott érték, és mindig el kell mondani azt, hogy az európai költségvetés 94%-a beruházásokra fordítódik, és csak 6%-a adminisztratív és működési költségekre. Ezek a számok nagyon jól mutatják, hogy a költségvetés milyen hozzáadott értéke rendelkezik, amely nagyon sok országban több mint 50%-át teszi ki a beruházásoknak. Azt is el kell mondani emlékeztetésképpen, hogy az Európai Parlament csak része a költségvetési testületnek, Nekünk jogalkotói hatáskörünk van, a végrehajtás utána a bizottsághoz kerül. A másik dolog pedig, hogy tiszteletbe kell tartani a szabályokat, és én mindent megteszek a szakbizottságért, mintha része lennék. Mindent megteszek az előadókkal együtt ennek érdekében, és van már erre egy fontos precedensünk is. A fenem használt összegek használata. A tanács még csak beszélni se volt hajlandó erről, de aztán elértük, és minden egyes költségvetési eljárásban a garancia alapokat is létre fogjuk hozni, és hozzuk azóta. De bizonyos játékszabályokat bizony tiszteletbe kell tartani. És itt most válaszolnék az elnök úrnak, ez nem más, mint az egyetemesség elve. Ez azt jelenti, hogy nem lehet elkülöníteni, nem lehet bizonyos százalékokat megállapítani, nem lehet azt mondani, hogy mondjuk erre a projektre 5 százalékot szánunk, és gondolom, hogy talán ezért fontos aggály az önöké, amit a bizottság nem tudott elfogadni, mármint a Költségvetési Szakbizottság, ami az FC-t illeti. Egyszerűen lehetetlen eldönteni most, hogy mely fog, programokat fogják elfogadni most. Ez nem más, mint kihívás. Lehetőség is, de ugyanakkor kihívás is. Én azért vagyok itt, hogy finanszírozzak olyan projekteket, amelyeket sem a program, sem az alapok, sem a pénzpiacok nem finanszíroznak. Én pedig azért vagyok itt, hogy életképes projekteket finanszíroznak, amelyek a 2020-as stratégiát tisztalatba tartják. De nem földrajzi vagy egyéb szempontból kell őket sorba állítani. Kihívás ez a kutatás a közlekedés számára, az idegenforgalom számára. És az idegenforgalom esetében nyilván bizonyos infrastruktúrákat lehet finanszírozni, és a kiválasztási stratégiák, prioritások benne vannak a jelentésben. De ezt most senki nem tudja megmondani, hogy mely projekteket fogják finanszírozni, ugyanis ez attól függ, hogy az érdekeltek milyen érdekeket képviselnek, milyen platformok alakulnak majd ki, mert ezek létrejöhetnek a tagállamok között, de harmadik országokkal is, hiszen ők is fordulhatnak ehhez a garancia alaphoz. Ez egy nagyon fontos dolog. És pont ezért mondom mindig azt, hogy ez az alap jelentős kihívás Európa számára, illetve az egész terület számára lehetőség a határokon átnyúló projektek létrehozásához, az ilyen platformok segítségével, tematikai síkon például. Ami a kifizetéseket illeti, volt egy kérdés ebben a témában is. Született egy megállapodás a három intézmény között, hogy egy platformot hoznak létre, hogy 2013-ban két milliárd ki nem fizetett összeg lesz csak. De az év végére már 20 milliárd lesz ez az összeg. A két milliárd az nem volna probléma. És mi azt mondjuk, hogy abból az elfből indulunk ki, hogy az intézmények, és főleg a tanács tiszteletbe fogja tartani az elkötelezettségeket, a Pacta Subservanta, értelmében, tehát kifizeti őket. Kérdés. CFFC költségvetési eljárás. Ugyanazt az erőfeszítést próbálom tenni majd, mint ahogy ezt a tárgyalások során tettem, és már az elején elmondtam, hogy a harc folytatódik. Ez azt jelenti, hogy minden egyes költségvetési eljárás során megpróbálunk olyan célt kitúzni magunk elé, és azt hiszem már vagy százszor mondtam azt, hogy maximális mértékben minimálisra csökkentsük a Horizont 2020-ra és a Connecting Europe eszközre gyakorolt hatását. Tehát aztán majd meglátjuk, hogy ezen célkitűzések között melyek a prioritások, e, és minden egyes költségvetés eljárás során milyen sorról lesz szó. Hogy aztán a másból mennyit veszünk, ezt most nem lehet megmondani. Mi csak az egyik költségvetési ö, testület vagyunk, a másik a tanács. Hát mondhatnék most egy számot itt, de ami a költségvetést illeti, meg kell állapodni a tanácsal, és 2016-ban körülbelül 1 milliárd euró lesz a más és talán 100 millió, vagy 1100 millió, ami a maximálisan felhasználható összeg. Persze folytatjuk a munkánkat, és a munkánk minden egyes költségvetési eljárás során fontos, és nyilván figyelembe veszem az önök kéréseit, javaslatait, különös tekintettel arra a célra, amely nagyon fontos, hogy minden egyes eljárás során ezt tiszteletbe tarthassuk. Az ügynökségekkel kapcsolatban már említettem, hogy meg kell vizsgálnunk, hiszen nem ugyanolyan kompetenciával, szükségletekkel rendelkeznek. Tehát eseti alapon kell megvizsgálni őket. Azért azt gondolom, van egy dolog, ami érdekes lehet. Tudjuk, hogy mennyit tudnánk megtakarítani, mondjuk X munkahely eh, megszüntetésével. De azt is meg kell vizsgálni, hogy mennyibe kerül majd az, hogyha megszabadulunk ennyi munkahelytől. Mit is értek ez alatt? Néha, ha kevesebb munkahelyet hagyunk meg, az többe kerül, mint hogyha nem tettük volna ezt meg. Mert ha az ember nem csinál valamit, az néha nagyobb kárt, negatív következményt jelent, illetve magasabb költséget, úgyhogy ezt is meg kell vizsgálni, hogy ennek a negatív következménynek milyen értéket lehet adni pénzügyi szempontból. Az idegen forgalom számára nincs külön sor, ez nyilvánvaló. Tudom, hogy ez lehet, hogy ellentmondásos, de ebben a költségvetésben nincs transzverzális a különböző kísérleti projektekben. Ez persze a mástól függ, de tulajdonképpen minden kísérleti projektre vonatkozik. Maximum 140 millió eurós értékben. Tehát minden szakbizottság kísérleti programját elővéve 100 millió az előkészítő intézkedésekre, és 40 millió a ö, kísérleti programokra, tehát összesen 140. Az egyes ö, fejezetben, mint mondtam, van bizonyos összeg, Még egy dolgot szeretnék elmondani. Pillanatnyilag a bizottsági biz, ö, költségvetés tervezet áll rendelkezésre, de aztán a tanács olvasata jön. de, de, És aztán ez alapján készülnek el a mi módosító indítványaink. J'attends sur sa lecture qu'il soit cohérent. És azt várom a tanács olvasattól, hogy logikus legyen. Ugyanis a tanács több éves pénzügyi keretet fogadott el egyhangú többséggel. És be kell vallanom, hogy Néha meg vagyok lepve, ugyanis a tagállamok azok, amelyek több éves pénzügyi keretet fogadtak el, ahol minden évben van egy előtervezet, egyhangúan fogadták ezt el. Aztán jön a ö, költségvetési tervezet, és mindegyik összeg csak csökken. És nagyon sokszor előfordul az, hogy a tagállamok ellenzik az Európai Uniós költségvetést. Nagyon sok ország állandóan. Még akkor is, hogyha elfogadták és megszavazták a több éves pénzügyi keretet. És szeretném, hogyha a tanács logikusan járna el a kötelezettségvállásait illetően, és nyilatkozatai terén is. Ugyanis a tanács nagyon sok nyilatkozatot tesz, ahol a foglalkoztatottságról, a fiatalok munkahelyeiről, az infrastruktúrák összekapcsolásáról beszél, és aztán utána nem teszi mellé a szükséges összegeket. Úgyhogy megszületett már a bizottsági költségvetés tervezet júliusban. Tanácsi olvasat következik, majd a mi olvasatunk, és aztán biztos vagyok benne, hogy a már általam említett dátumok következnek. Mondtam, hogy szeptember 3-án van a határideje a költségvetési módosítók benyújtásának, mert most, amit Strasbourgban a plenárison megszavaznak, az a mandátum a három oldalú egyeztetésekre. De természetesen még költségvetési ö, módosításokról nincs szó, mert szeptember 3-a határidő. 23-a az állásfoglalás határideje, ami az októberi lesz. Szeptember 28-29-én a költségvetési módosítókról szavazunk, és de október 12-13-án pedig szavazunk az állásfoglalásról. Aztán jön a plenáris október 28-án és 29-től november 18-áig lesz az egyeztetés, hogy megpróbáljuk megállapodni. Ami engem illet, nagyon köszönöm. Folytatjuk mi is a munkát, nem csak ezen a területen, a költségvetési módosítások terén, a prioritások érdekében, de aztán majd az egyeztető tárgyalások során is, hogy sikerüljön elérni azt, amit mindenki említett, nevezetesen, hogy visszatérjünk azon sorokhoz, amelyeket érintettek, ezek a módosítások, de főleg a mi prioritásainkra, azokra az összegekre, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy elkötelezettségeinket tiszteletbe tartsuk, mert a több éves pénzügyi keret során erre szavaztunk. Ennek ugye az is a célja, mindannyian egyetértünk ebben, hogy a Connecting Europe eszköz prioritás. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Wir bedanken uns auch und wir hoffen, dass die gute Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a beszámolót, és reméljük, hogy a jó munkát folytatni tudjuk. Július 13-i, 14 ülésünkön beszéljük meg a véleményt, és augusztus 31-én pedig már szavazunk is a Transzakbizottságban. Köszönjük szépen minden jót! Ja, wir kommen nun zum nächsten Punkt auf unserer Tagesordnung. Eine Következő napi rendi pont a román vasúthálózat eh, átfogó tervéről a vita. Üdvözlöm a bizottság képviselőjét, akik tájékoztatnak majd. Meghívtuk a román kormány képviselőjét, de tájékoztattak bennünket, hogy nem olyan régen mondott le a román közlekedési miniszter, senki nem tudott jönni. Először a DG régió igazgatójának um, adom meg a szót, tessék parancsoljon, Villa Frankasszony. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és hogy a DJ Move-val közösen tájékoztathatom önöket Románia uh, közlekedési masterplanjéről, illetve arról, hogy ez milyen kihatással jár majd. Három pontról szeretnék beszélni, amelyek talán érdeklik önöket, és egy-két észrevételt szeretnék tenni. Egyrészt a közlekedési masterplanról, az átfogó tervről, mi ez voltak éppen másodszorban, milyen kapcsolatban áll a közlekedési masterplan az Európai Strukturális Beruházási Alappal, az EFSZ-vel, azután milyen kihatással jár a közlekedési masterplan a vasúti ágazatra Romániában. Milyen kihatással jár ez majd a vasút projektek finanszírozására Romániában? Lássuk a közlekedési masterplant magát. Tudom, hogy nem először veszik napirendre ezt a kérdést, és azt is tudom, hogy egy-két tagjuk Krecu biztossal már megvitatta ezt a kérdést. Mi nagyon örülünk a bizottságban, hogy a e vita ezen eszmecsere zajlik, és hogy önöket ennyire foglalkoztatja ez a kérdés, hiszen milyen, minél jobban érdeklődnek önök egy közlekedési masterplan vagy átfogó terv irányára, annál inkább erősödik meg a legitimitása ennek a tervnek, és ennél inkább, annál inkább a román hatóságok is partnernek tekintenek ránk a bizottságra. Biztos vagyok bennem, hogy mindenki tisztában van vele, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban egy nagyon fontos innovációt vezettünk be, mégpedig mielőtt a programokat elfogadnánk, mi több azután a közlekedési ágazatban költeni kezdenénk, egy sor előfeltételnek kell megfelelnie a tagállamoknak. Ez most történik meg először, nem olyan régen ugye csak elfogadtuk a programokat, majd aztán elindítottuk őket. Most a tagállamoknak ex ante, így hívjuk a saját szaknyelvünkben, feltételeknek kell megfelelniük, előfeltételeknek. Az egyik feltétel az átfogó közlekedési stratégiám meglétem, amely a 2030-ig terjedő minden közlekedési ágazatra való beruházásra kiterjed. Nagyon fontos innováció az is, 20, ezt abból is látjuk, hogy a 20 tagállam döntött az EFSZ-in belül a közlekedésbe való beruházásról, és csupán csak két tagállam felelt meg a átfogó terv feltételeinek, vagy 18, tehát vagy nem készített Transport Master Plant, tehát GTMP-t, átfogó közlekedési Master Plant, vagy pedig ez nem megfelelő volt. Nagyon szigorúan és nagyon óvatosan fogalmazta meg a jogalkotó, elsősorban is a tanács, a GTMP-vel kapcsolatos elvárásokat, azt mondva ki, hogy ez egy nemzeti stratégiai dokumentum. A bizottság illetékes főigazgatóságai persze nagyon fontos szerepet játszottak. E GTMP kialakításában iránymutatásokat készítettünk, mondván, hogy ha valaki valamely tagáram közlekedési masterplant átfogó tervet készít, akkor ezeket a szempontokat vegye figyelembe. Ide tartozott a konzultációk folyamata, a civil szervezetekkel, a társadalommal, valamint a prioritások kialakítása. Persze, hogyha kérdéseik vannak, szívesen válaszolom meg a kérdéseket alaposan. Nos, Románia volt az egyik ország, amely már a rendelet elfogadása előtt elkezdte a GTMP-n, tehát az általános közlekedési masterplanen való munkát. Világbank, az Európai Beruházási Bank is segítettek ebben, és mostanra egy olyan helyzetbe jutottunk, hogy Románia a közlekedés masterplanjének kialakításában meglehetősen előre haladott állapotban van a konzultáció fázisában vannak, és azt kell, hogy mondjam, hogy a hónap végére körvonalazódik majd a stratégia, ezután pedig a román kormány politikai szinten is elfogadja majd ezt az átfogó tervet. Ez persze egy nemzeti dokumentum, de fontos, hogy a bizottság hallassa hangját a módszertan tekintetében, de van itt a közlekedési masterplanben egy szempont, ahol a bizottság nagyon fontos szerepet játszhat. Mégpedig, amikor a fő projektek listájáról van szó, melyek finanszírozása az EU programokból történik. Megvizsgáljuk tehát, hogy létezik-e a fő projekteknek egy ilyen prioritásos listája, és hogyha igen, akkor természetesen ebben mi magunk is beleszólunk. Nagyon aktívak voltunk, például tisztáztuk, hogy számunkra két kritérium kell, hogy teljesüljön a prioritási lista összeállítása során. Az egyik, hogy a TNT mag projektjei közé soroljanak be ezek a projektek, másrészt a gazdasági megvalósíthatóság szempontjainak érvényesülni kell. E két szempont érvényesülésében űrködtünk, meggyőztük a román hatóságokat, hogy a GTMP kialakítása során is a két szempontot mindig vegyék figyelembe. A vasúti ágazatra való kihatással mindig foglalkozik a Transzakbizottság. Nos, a GTMP foglalkozik a vasúti ágazattal, egy elemzést készít, és az elemzés arra a következtetésre jut, hogy a vasúti ágazat reformjára nagyon nagy szükség van Romániában. Azért, mert a vasúthálózatok nagyon kiterjedtek Romániában, és a hatóságok úgy gondolják, hogy nem fenntartható ez a kiterjedt vasúthálózat, és éppen ezért stratégiai döntéseket kell majd hozni. Mi a bizottság részéről pár beszédben voltunk a román hatóságokkal ebben a kérdésben is, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos további stratégiai elemzést készíteni az ágazat reformját illetően, és mindig arra tettünk javaslatot, hogy mielőtt a szárnyvonalak vagy bármilyen más vonalak lezárásáról végleges döntést hoznának, azelőtt tanácsos volna további elemzéseket végrehajtani a gazdasági végrehajthatóság, a gazdasági előnyök tekintetében, illetve a közlekedési, a vasútvonal közlekedési terheltsége illetően. Mindez azonban nem hat ki arra a tényre, hogy milyen jelentőséggel bírnak a vasúti projektek finanszírozása, milyen bír, jelentőséggel bír az EU projektjeiben. Romániában, tehát az össz közlekedési ágazatban a vasút projektek 38%-ot hasítanak ki az összközlekedési programok ból a 2007-2013-as időszakban az 38% volt, és ugyanígy 38%-ot hasítanak ki majd a vasúti beruházások, a közlekedési beruházások egészéből a 2014-2020-as időszakban. Mi több, a kohéziós alapok eszközei 50%-ban a, közleke, a vasút és egy másik 50%-a pedig az összes többi közlekedési ágazat finanszírozására megy, belvízi hajózás, közút, stb. Mi több, a kohéziós alap egy fontos eleme. A CEF, a Connective Europe eszköz működtetésében játszik szerepet, és Románia számára 800 millió eurót alokálunk közleked, vasút közlekedési projektjekre. Mindezzel csak azt akarom mondani, hogy mind a DG Regio, mind a DG Move mindent megtesz annak érdekében, hogy megfelelő finanszírozással rendelkezzenek, a vasúti beruházások, nem fogadtuk el a vasúti beruházások csökkentésének tervét, tehát a prioritásaink továbbra is teljesen világosak. Melyek a következő lépések, melyeket Romániának meg kell tennie? Melyeket meg fog tenni? Hamarosan elfogadjuk a nagy infrastruktúrákra vonatkozó programot, amely rendelkezik egy közlekedési elemmel Jelenleg az úgynevezett inter-service konzultáció a különböző bizottsági szolgálatok közötti párbeszéd fázisában vagyunk. A GTMP, tehát az általános közlekedési master plan így kialakulhat, és reméljük, hogy 2016-ban minden lépést megtesznek a román hatóságok, hogy elfogadják ezt a dokumentumot, de emlékeztetek mindenkit, ez nem egy statikus dokumentum, még meg sem száradt rajta a tinta, már változhat a tartalma, hiszen ez a stratégia egy dinamikusan változó stratégia. A párbeszédet a román hatóságokkal folytatjuk, nem reked meg ez a párbeszéd az aláírás után, és mindig figyelembe vesszük a megváltozott helyzetet. Itt Zárom bevezetőmet, és természetesen örömmel válaszolok meg minden olyan kérdést, amelyek Romániára, vagy pedig a közlekedési masterplanek más országokban való helyzetére utalnak. Köszönöm. Köszönjük szépen, és most pedig Onili úr kap szót parancsoljon. Uh, thank you also. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm azt is, hogy napirendre tűzték ezt a nagyon fontos kérdést nem csak a Digimove-ot és a régiót hozta egymáshoz közelebb, hanem megerősítette a Digi régió szerepét is azon tárgyalásokban, amelyeket a román hatóságokkal folytattunk a master plan véglegesítése céljából. Nagyon jó az eredmény, úgy gondolom. Még nem sikerült formalizálni azt, de azt hiszem, mi már tisztában vagyunk nagyjából az irányjal, és a főbb szereplőkkel, érdekelt körökkel is sikerült ezt kommunikálni. Ami a vasúti infrastruktúra képítését illeti, úgy gondolom Románia egy megbízható partner a vasúti szakpolitika területén. Románia folyamatosan koherens koherens módon viselkedett, ami a tenté egészét illeti és a két Románián áthaladó folyosóval kapcsolatos munka és azt mutatja, hogy Románia világosan megértette, milyen prioritásokat kívánunk közösen meghatározni, és a jövő hétfőn este Strasbourgban folytatandó eszmecsere során is pozitív eredmények várhatóak. Románia egyébként a nemzeti boríték 70%-át felhasználja, mégpedig zömében vasúti projektek megvalósítására, és ezek nagyon fontosak a határokon átívelő közlekedés szempontjából, nagyon jó projekt ajánlatok érkeztek tehát Romániából. A másik dolog a politikai elemet illetőleg Románia mindig is nagyon erősen támogatta a negyedik vasúti csomagot, nem csak annak a technikai pillérét, hanem a politikai pillérét is teljességében támogatta, mind az irányítás szempontjából, mind pedig a közigazgatási vállalások szempontjából. Végül, ami a felülvizsgálatot illeti, egyelőre csak három tagállam látott neki a felülvizsgálat végrehajtásának, de Románia is mindent megtesz annak érdekében, hogy a vasúti helyzet, közlekedés helyzete javuljon az országban. Igen, jelentős reformok zajlanak. Két példát mondanék. Az egyik, az infrastruktúrális menedzserek teljes hatáskörének a kiaknázása. Nem zárnak le vasúti nyomvonalakat csak azért, hogy lezárják azokat, mert nincs pénz, hanem van egy nagyon erős vállalás, mi szerint, hogyha lezárnak ilyen nyomvonalakat, akkor ezt csak is tüzetes elemzést követően teszik meg, figyelembe véve az ágazat helyzetét, a közlekedési vonzatokat és gazdasági vonzatokat is. Másodszorban Románia azt tervezi, hogy teljes mértékben felülvizsgálja a vasúti közlekedését, és egy ügynökséget hoz létre, amelynek a román kormányon belül az a feladata, hogy végrehajtsa azokat a reformokat, amelyek lehetővé teszik Románia számára, mint egy olyan ország számára, amely nagyon nagy múltra tekint vissza vasúti közlekedést illetően, hogy tovább fejlődjön. Ebben a kontextusban a Románia szeretné hozzáigazítani vasúti közlekedését, ezzel is elegettéve a polgárok igényeinek. Köszönöm. Köszönöm szépen, többen is jelezték, hogy felszólalnának. Még csak annyit mondanék, hogy ugye közösen megállapodtunk abban, hogy megtartjuk ezt az ülést, aztán írtunk egy, ülé, írtunk egy levelet a biztosasszonynak, információkat kérve. Nemrég kaptuk meg a választ, egy héttel korábban számítottunk erre a válaszra, de nem kielégítő válasz egyébként sem, mert azt mondták nekünk, hogy nem férhetünk hozzá a dokumentumokhoz. Márpedig mi parlamenti képviselőként jogosultak vagyunk arra, hogy az összes eh, dokumentumba betekintést nyerjünk. A nekünk küldött válaszban az állt, hogy a román félel egyelőre még tárgyalnak, stb. Ez számunkra elfogadhatatlan. Azok a dokumentumok, amelyeket, amelyeken együtt dolgozik az Európai Bizottság a tagállamokkal, ezekben a dokumentumokban mi a szerződések értelmében betekintést nyerhetünk, kérjük ezeket az információkat, nem mondhatják nekünk azt, hogy mi nem tudhatjuk meg, hogy mi áll ezekben a dokumentumokban, ezek a mi jogaink, és ezekkel élni is kívánunk. A levelet azt hiszem most mindenki megkapta, úgyhogy nekünk ez nagyon fontos szempont. Thank you, Chair. Um, I know... Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy itt a vasút szempontjairól van szó a masterplanban, de persze a masterplan közúti részére is rá szeretnék kérdezni. Kérem a bizottságot, hogy erről is tájékoztasson. Arról hallottunk, hogy a két figyelembe vett kritérium az, hogy gazdaságilag megvalósítható legyen, és a Network tagja legyen, azaz a core network, tehát a kulcshálózatba illeszkedjen. Románia nagy operatív programját a közútakra most dolgozzák ki, 12 ilyen projektet terjesztettek be, ebből csak 5 illeszkedik a TENTI kulcshálózatába. A többi pedig az úgynevezett komprehenzív vagy átfogó hálózat tagja. Tehát ilyen módon nem teljesítik a kritériumokat? Kérdezem. Kérni szeretném a bizottságot, hogy a román masterplan szomszédokkal való összeegyeztetéséről ne feledkezenek meg. Hát elképzelhetetlen, vagy nem volna kívánatos, hogy a határ egyik oldalán egy autópálya száguld, és a határ túloldalán pedig semmi nem folytatja azt, vagy esetleg földúton döcöghet tovább a publikum. A bizottság mindig azt mondja, hogy a masterplan a tagállam felelősségébe tartozik, de ugyanakkor a bizottság a prioritásos projekteket mégiscsak elfogadja ezeknek a listáját, összeállítja, és ezért a bizottság is felel. Ezért úgy gondolom, hogy a bizottságnak is van felelőssége, hogy a tenti eh, rendeletben foglaltak jognak érvényt szerezzenek. Azt szeretném tehát tudni, hogy a közúti masterplanról milyen döntés várható, és hogy az itt elhangzott kritériumokat próbálják-e teljesíteni. Jelzem, mondja az elnök, hogy nem a közúti masterpláról cserélünk eszmét, hanem azért hívtuk össze az ülést, hogy a vasúti infrastruktúráról és erre vonatkozó tervről beszéljünk, hiszen arról hallottunk, hogy a vasúthálózat 40%-át be akarják zárni. Tehát nem a román közlekedés politikáról szeretnénk itt eszmét cserélni, kérem, hogy maradjunk a, tén, a témánál. Claudia Tapardelli, tessék. Mulțumesc, domnul președinte. Um, am să Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni a bizottság munkatársainak azt a munkát, amelyet a közlekedési masterplan kapcsán végeztek, és köszönöm, hogy együttműködtek a román hatóságokkal, így jobban meg tudtak a román hatóságok is magyarázni a helyzetet. Különböző alapokról szól egyébként a tanulmány. Szól a román vasúti hálózat minőségéről, sajátosságáról is. Azt láttuk, hogy a vasút hálózat 20%-a tartozik a TNT hálózatban. 1900 90-től mostanáig pedig 5%-kal csökkent a vasúthálózat Romániában. Az Európai Unió más országaiban pedig eh, gyakran nőtt a hálózat. A hetedik oldalon, a tanulmány hetedik oldalán láthatják ezeket a számazatokat, de úgy gondolom, hogy érdemes tehát szélesebb kontextusba elhelyezni ezeket a kérdéseket, eh, és eh, látni kell, hogy az EU mely régióban hogy működik a hálózat. Fentarthatóbb, jobb minőségű közlekedési hálózatokra van szükség úgy, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkentsük. De fontos, hogy ne csak Romániára, hanem az EU minden régiójára koncentráljunk. A Romániára vonatkozó masterplan, vagy masterplan stratégiai jelentőséggel bír, és ennek a lényeg az, hogy a rendszer hosszú távon fenntartható maradjon, és ez szolgálja az egész mechanizmus. Az elképzelés abban rejlik, hogy az egész vasúti hálózat fenntarthatóságát megerősítsük, hatékonyabbá tegyük a szolgáltatást, és persze a közlekedésben résztvevő cégek működését is biztosítsuk. Nem az a célunk, hogy megszüntessük a vasúti hálózatot, hanem sokkal inkább az, hogy a vasúti ágazatot megreformáljuk Romániában. Erre a reformra tagadhatatlanul szükség van, és értem mindezt, amit a bizottság mondott, a bizottság képviselői mondott, hiszen a lényeg abban rejlik, hogy a versenyképességet és a szolgáltatások hatékonyságát szolgáljuk a pénzeszközökkel. Ezért reméljük, hogy a Plant a tárgyalások során el fogják fogadni, és ez egyébként az egész román közlekedési rendszer finanszírozásának egyik előfeltétele. Már pedig ezen finanszírozás nélkül sem a személyi szállítási, sem a teherszállítási kapacitást nem lehet majd növelni. Ilyen módon nem tudjuk majd a fenntartható fejlesztési célokat, illetve a dekarbonizációs célokat elérni. E master plan tehát nagyon fontos számunkra, hiszen csak így férhetünk hozzá azon vitálisan fontos finanszírozási forrásokhoz, amelyekre szükség van. nem szabad tehát megfeledkeznünk arról, hogy épp úgy, mint más kohéziós országokban, Romániában is mindent meg kell tenni a hatékonyság növelése érdekében. Szélesebb körű vitát kell lefortatni egyébként a vasúti hálózat működéséről Európában, hiszen vannak más tagállamok, ahol jobban áll a vasút, de összességében az egész európai vasathálózat fenntartható működtetését kell szolgálnunk. Jelenleg, és ez egy üzenet a TRAN szakbizottság részéről, jelenleg tehát minden közlekedési ágazatra ki kell terjeszteni a terjek, terveket, főleg a külső határokon rendelkező öm, fejlesztési forrásokból részesülő országok számára. Köszönöm. Köszönöm. Izmail Ertug kapszót. Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Köszönöm szépen, kedves kollégák, meg szeretném köszönni, hogy az Európai Bizottság világosra tette a, a DG Move és a DG Regi munkatársai bevezettek bennünket a témába. Én öm, a kezdetektől követem nyomon ezt a vitát, és azt kell, hogy mondjam, hogyha újságíró volnék, akkor azt mondanám, hogy a tisztátház egy bizonyos frakciója populista módon egy országot akart kiválasztani, és nehéz helyzetbe hozni, de ez nem sikerült. A bizottság előadásai világosá tették, hogy a munka jól működik, és Tapardel kollega világosan tette felszólalásában, hogy nem történtek komoly nagy hívák. Még egyszer emlékeztetni szeretnék mindenkit, bár ha mást is kívánnék, mint európai politikus, hogy az egyes tagállamok közlekedési terve, terveinek kialakítása nemzeti hatáskörben van. Hát kíváncsi volnék, hogy mi történne, hogyha Németország mondjuk közlekedési hálózatának tervezésébe az európai szintér akarna beszól, beleszólni, sőt, beszólna Európa. Kérdezem én, hogy hol volt a tisztelt ház és a szakbizottság, amikor Németországban 94-ben masszív módon visszaépítették a vasúthálózatot. Bizony nem nagyon panaszkodtak itt az Európai Parlamentben. Úgy gondolom tehát, hogy ez a kérdésre Világos választ kaptunk, és nem sikerült a populista eh, érvelésnek teret biztosítani itt a tisztelt házban. Köszönöm szépen. Na, ezzel kapcsolatban a következő mondandomban. Egy frakció, az én frakcióm, a zöldek frakciója kérvényezte, hogy ezt a vitát lefolytassuk. Levelet írtunk a bizottságnak, információt akartunk kapni, ezt nem kaptuk meg, pedig ez a bennünket illető jogalap, jog. Arról hallottunk, hogy a vasúthálózat 40%-át le akar, be akarják zárni, erről pontos információt szerettünk volna kapni. A bizottság azt mondja, hogy ez a románok kizárólagos ügye, másrészt arról is tájékoztattak bennünket, hogy a bizottság eh, arra szólította fel románok, hogy szüntessék be. Ebben szerettünk volna világosan látni, és ezt a kérvényt a koordinátorok ülésén mindenki támogatta, Ismail Ertug is, a szocialisták koordinátora. Bizony jó lett volna, hogy ha a dokumentumokat időben megkapjuk, hogyha van, van, aki azt mondja, hogy itt csak, a románok dönthetnek, mások meg azt mondhatják, hogy a bizottsággal egyeztetik, akkor itt valaki nem mondja az igazat. Nem mond igazat, nekünk pedig az a jogunk, mi több kötelességünk, hogy megtudjuk, mi az igazság. Ezért folytatjuk le ezt a vitát, hogy ez most populista vita, mindenki úgy gondolkozik erről, ahogy akar, de mi először is a tényeket szerettünk volna összegyűjteni. És azt kell, hogy mondjam, hogy a bezárás során nincs -e olyan szakasz, amelyet az európai pénzeszközökkel társfinanszíroztak. Romániában biztos voltak olyan szakaszok, amelyeket európai eszközökkel finanszíroztak, és ebben az esetben ez már nem nemzetközi projekt Izmail Ertug, hanem európai, hiszen hogyha európai eszközökkel társfinanszíroztak egy vasútszakaszt, akkor ezt nem lehet csak úgy bezárni. Ezért az első kérdésem a bizottsághoz, milyen területeket, mely, mely szakaszokat zárnak be, miért nem számolnak be erről a levelükben. És biztosítani tud-e bennünket a bizottsága arról, hogy egyetlen európai forinttal, fillérrel finanszírozott szakaszt ne zárjanak be, illetve biztosítani tudják-e, hogy ezt ne tegyék meg a román hatóságok? Ez is a kérdésem. Végezetül itt aztán a brosúrában szerepel a romániai vasúthálózat, és itt van egy bizonyos híd, ugye csak Ruszénél volt a román-bolgár határon az egyetlen Dunahíd, bár hát ezek szocialista testvérállamok voltak, hiszen a bizottság pénzével a Kalaszai hidet felépítették, ez egy autópálya és vasúti híd lett volna, de most nem látom, hogy a vasút is itt menne. és csak egy projekt volt? Vagy pedig egy igazi vasútkapcsolat jönne létre Románia és Bulgária között ezen a hídon. Még egyszer mondom, nem engedhetjük meg magunknak, hogy egymásnak ellentmondó dokumentumokkal tájékoztassanak bennünket, amelyeket amelyekről nem tudjuk, hogy mi az igazság. Persze, hogyha valami dokumentum titkos, az titkos, de hogyha azt mondják, hogy ez nem önökre tartozik, hát ez felháborító, hiszen az állampolgároknak is jogában áll, hogy betekintsenek a dokumentumokba, de nem annyiba, mint mi betekinthetünk parlamenti képviselőként. Tessék, Ismail Ertug. Ich erneut zu Wort melden, weil ich zweimal namentlich erwähnt worden bin. Ha már név szerint megemlítettek, akkor még egyszer szóra kell emelkednem. Ezt a populizmusról szóló vádat nem igazán tudják a zöldek lerázni magukról, már pedig azért, mert hogyha úgy jártunk volna el, ahogyan ön mondta, hogyha előzőleg meg, eh, tettük volna fel a kérdést, akkor mondhatnánk azt, hogy igen, a tényállás érdekel bennünket, de így ez egy nyílt populista játszma volt, aminek a célja az volt, hogy pellengére állítsunk egy konkrét kormányt. Én kezdetektől fogva azt mondtam, hogy ez az eljárás így nincs rendben, és ezt az eljárást nem szabad így ilyen formában lefolytatnunk. De engem leszavaztak a koordinátorok ülésén, ezt szerettem volna még itt nyíltan elmondani. Kezdetektől fogva jó, rossz volt ez a javaslat az eljárást illetően és a populizmusra vonatkozó vált pedig továbbra is él. Mégis szeretném elmondani még egyszer, mondja az elnök, hogy ez nem így volt, mi információt kértünk, de mivel nem kaptuk meg az információkat, ezért hívtuk össze ezt az ülést a koordinátorok körében. Még egyszer utána néztem ennek a dolognak. Egy hangú döntéshozatal történt. Később jött egy, egy visszakozás, igen, de egy hangú döntés született arról, hogy írásban kérjük az információkat. Így történt ez. A populizmusról meg, hát gondoljon ki, mit akar. Nekem a tényállás a lényeg. Egy dolog teljesen világos, hogyha valamilyen projektet finanszírozási okokra hivatkozva leállítanak, akkor az mindig a vasút közlekedés területén történik, és ez igenis releváns kérdés, már csak azért is, mert a széndiokszid kibocsátásokért is elsősorban a közúti közlekedés felel. Köszönöm szépen! a singur dar în niciun caz nu vom închide căi feroviare. Nos, Hát hiszen nem egy dologhoz kell csak ragaszkodni. A vasutakat az EU alapok finanszírozzák. Sajnálatos módon szükségünk van ezekre, hogy tovább folytassuk az infrastruktúra fejlesztését, és szent is tarthassuk őket. Úgyhogy ennek tudatában kell dolgoznunk. Óriási különbség van itt, és óriási hiba Finanszírozásra van szükség annak érdekében, hogy fejleszthessük az egész infrastruktúrát, legyenek azok bármilyen közlekedési ö, módok, ö, vasút, avagy más. Nem akarjuk lezárni a finanszírozási forrásokat. Hát, hát akkor most itt a lehetőség, a bizottság elmondhatja, hogyan is áll a helyzet, válaszolhat a kérdésekre, érdeklődéssel várjuk, hogy mit mond a bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr! Néhány dolgot szeretnék tisztázni előjáróban. Először is, ami az EU finanszírozással támogatott vasúti vonalakat illeti, szó sincs arról, hogy az EU által finanszírozott projekteket leállítanánk. Itt most hivatalosan megerősíthetem azt, hogy az EU-s támogatással zajló projekteket fenntartjuk. A román kormány vállalást tett arra, ezen felül, hogy a GDP egy bizonyos arányát arra fogja fordítani, hogy az EU-s támogatással létrejött vasúti projekteket finanszírozza, fenntartsa. Úgyhogy e felől semmi kétség. Felmerült aztán, hogy az Európai Bizottságnak itt most mi is konkrétan a szerepe. Részt vesz-e a master plan kidolgozásában, avagy sem? Szeretném tisztázásképpen elmondani, hogy ez a terve egy nemzeti stratégiai jelentőségű dokumentum. Mi az Európai Bizottság részéről a következőket tesszük nekünk. Be kellett avatkoznunk, hogy megállapítsuk azt, hogy az előzetesen meghatározott feltételeknek, kritériumoknak megfelele ez a terv. Van tehát egy kritériumrendszer és egy bizonyos módszertan, amelynek egy ilyen közlekedési tervnek meg kell felelnie. Mi tehát a nemzeti prioritások meghatározásába például nem szólhatunk vele, és nem is szólunk vele, de a módszertani kérdésekbe és a, az alkalmazott kritériumok rendszerébe beleszólhatunk. Hogyha egy tagállam például egy olyan közlekedési tervet mutat be nekünk, amelyet semmiféle vita nem előzött meg az adott tagállamban, akkor mi fenntartásokat fogalmazunk meg, mert egy stratégia nem lehet egyetlen egy miniszter stratégiája, hanem egy kormány, illetve egy egész ország stratégiája kell, hogy legyen. Tehát a nyilvános vita az egyik ilyen kritérium például, amelyet megemlíthetnénk, de vannak más kritériumok is, amelyeknek meg kell felelni egy ilyen stratégiának. Például többek között egy közlekedési modellre kell támaszkodnia egy ilyen közlekedési tervnek. Ha csak támaszok, számra, számokra támaszkodik egy ilyen terv, és nem egy egész közlekedési modellre, akkor is fenntartásokkal élünk. Ez a különbség. Tehát nemzeti stratégiai dokumentumokról van szó, de bizonyos kritériumoknak, feltételeknek meg kell felelni egy ilyen stratégiának. Kretszú és Bulc biztosokhoz azzal a kéréssel fordultak, hogy bizonyos dokumentumokhoz hozzáférést kérnek. Először is szeretném elmondani, hogy ami a közlekedési masterplaneket illeti, ezek a dokumentumok nyilvánosan hozzáférhetőek. Meg is adtuk Romániára vonatkozólag, hogy mely weboldalon található ez a dokumentum. Önök azonban ennél többet kértek, a két fél közötti egyeztetésekről kértek információkat. A biztosok illetve az illetékes biztos a levelében összegeztem, hogy az egyeztetéseknek mi volt a lényege, melyek voltak a lényegi pontok, de mivel továbbra is zajlik a folyamat, még nem született meg a döntés az Európai Bizottság részéről arra vonatkozólag, hogy mely EU-s támogatásra igénytartó projekteket fogadjuk el, így úgy gondoltuk, hogy a dokumentumokhoz való teljes mértékű hozzáférést nem tudjuk biztosítani, mert a döntéshozatali folyamatba történő beavatkozásként lenne ez értékelhető. Amint természetesen elfogadásra kerülnek a megfelelő ehhez születik a döntés, akkor majd meglátjuk azt, hogy hogyan tudunk hozzáférést biztosítani a dokumentumokhoz. Természetesen az átláthatóság elve minket is kötelez, főként az Európai Parlament felé. Amint a program elfogadásra került, már is cselekszünk ezen a, ebben a kérdésben. Ami a szakbizottságban alkalmazott eljárásokat illeti, ezzel kapcsolatosan én nem szeretnék állást foglalni. És természetesen fontos az is, hogy ne csak a román nemzeti stratégiát vizsgáljuk meg, hanem az egész régió stratégiáit is szemügyre vegyük. És még egy nagyon fontos dolog. Azokat a tagállamokat, amelyek szomszédosak egy-egy érintett országgal, mindenképpen be kell vonni a folyosók további előre lépése, fejlesztése szempontjából. Ez nagyon fontos hogy egy ilyen közlekedési stratégiáról van szó, akkor mindenképpen biztosítani kell azt, hogy a közlekedési folyosók jól működjenek, és ugye ezek a folyosók állnak a Connecting Europe Facility középpontjában is, úgyhogy ez egy nagyon fontos kritérium, sőt az egyik legfontosabb. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig Onéli úr következik. Köszönöm, elnök úr. Két dolgot szeretnék mondani Először is, ahogy a bevezetőmben említettem, nagyon hasznos volt, hogy felvetettük ezt a kérdést. Bár master tervet nem tudunk elfogadni, ez egyik tagállam számára nincs ilyen hatáskörünk, arra viszont van, hogy befolyásoljuk. Úgyhogy annak köszönhetően, hogy még inkább rávilágítottak erre a témára, valóban sikerült javítani ennek a mestertervnek a, a minőségén. Tényleg hálásak vagyunk a román hatóságoknak azért, hogy ilyen komolyan foglalkoztak a témával, illetve az eredményért is, mert ahogy említettem, a mesterterv teljes mértékben megfelel legalábbis a mi részünkről a TNT környezetnek, illetve a projekteknek. A projektlista most már rendelkezésükre áll, ma reggel óta, mivel hivatalosan átküldtük az Európai Parlamentnek a projekt tervezetet, hogy pénzügyileg támogatni kívánjuk, tekintettel az önök tárgyalását jövő héten hétfőn a biztossal. Úgyhogy ez az információ is a rendelkezésükre áll. Tudjuk, hogy a vasúti hálózat legalább 40%-a lezárás veszélyének néz elé ebben az országban. Lehet, hogy lesznek bizonyos szakaszok, de pillanatnyilag még erről semmiféle döntés nem született. Abban az esetben, ha így lesz, ez mindenképpen a teljes átfogó jogalkotás keretén belül történik, illetve az infrastruktúra kezelésének figyelembevételével, és be kell bizonyítani, hogy gazdasági előnye nincs ezeknek a szakaszoknak és útvonalaknak. Nyilván a lezárás közvetlenül kapcsolódik a karbantartás finanszírozásához, és ahogy önök is nagyon jól tudják, nagyon sok eszköz nem áll rendelkezésünkre a ahhoz, hogy segítsük a tagállamokat egy infrastruktúrális hálózat fenntartásához. Azonban vannak olyan eszközeink, amelyeket igenis a regi főigazgatósággal együtt bevetünk, hogy segítsünk az adott országnak annak érdekében, hogy a jelenlegi formájában a lehető legjobban kihasználja a hálózatot, és hogy a közlekedést felhasználók, illetve az áruszállítás szempontjából mindenképpen ideálisabb kihasználásra kerüljön. Köszönöm. Akkor ezzel a vita lezárult, de a kérdés, ami felmerült bennem az az, hogy mely dokumentumot is kértük, melyet kellett volna, hogy megkapjuk ma reggelig. Csak ezt a listát ismerem, ahol az összes fő dokumentum szerepel, de a pontos listát, a véglegeset nem kaptuk meg. Az mikor érkezett volna meg? Ma reggel küldtük ezt el, hangzik a válasz tekintettel a cef kapcsolatos döntésekre, illetve a hétfői biztossal folytatandó eszmecserére való tekintettel küldtük meg a listát ma reggel, hogy legyen elég idejük átnézni a, azon projektek listáját, amelyeket támogatásra ajánlunk, és hogy lehessen aztán esetleg a nyitott kérdésekről még közvetlenül önökkel egyeztetni. Elnök, rendben, akkor ezt a vitát lezártuk, és a következő napi rendi pontra térnénk át. A hatos napi rendi pontunk, ez a German Wings képének lezuhanásával kapcsolatos, az Európai Bizottság képviselőjével és az EASA ügyvezető igazgatójával egyeztetünk. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Philipp Cornelius, der ist Abteilungsleiter der Üdvözlöm Philip Cornelius urat, aki a DJ Move-nál a légibiztonsági kérdésekkel foglalkozik, és Patrick Kiss is itt van velünk, aki az ELSA ügyvezető igazgatója. Ki szeretné kezdeni? Petriké. Nem, mégsem? Cornelius úr, tessék. Mr. Chairman. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Március 24-i German Wings katasztrófa után, amely 144 utas halálát okozta, szembe kellett néznünk a családokkal. Nagyon ritkán, de fordul ilyesmi elő a repülés történetében, ez viszont tragikus esemény volt. Három hónappal később mi hogy is állunk? A francia polgári biztonsági nyomozó hatóság azt a következtetést vonta le, hogy a 4U9525-ös Germanwings járat március 24-i katasztrófája a segédpilóta szándékos cselekedetének volt köszönhető, de a nyomozást lekívántuk folytatni, és aztán, hogyha majd meg lesz a végleges jelentés, az ajánlásokat követjük. Nyilván önök azt is tudják, hogy a francia bíróság azt is bejelentette, hogy a francia törvények értelmében ők is nyomoznak a biztonsági nyomozással együtt, annak érdekében, hogy megvizsgálják, hogy Franciaországban vagy Németországban volt-e olyan cég, amely felelős lehetett ezért. A bizottság nyilván a bírósági nyomozásnak nem része, de ami a biztonsági nyomozást illeti, nyomon követjük még pedig szorosan az eseményeket, mert ami ezt illeti, meg kell, hogy értsük, hogy a baleseteknek mi volt az oka, ennek az a célja, hogy tanulságokat vonjunk le belőle. A, ö, namely medical requirements, medical fitness of pilots and access to the cockpit. A segédpilóta szándékos fellépése okozta ezt a katasztrófát, Május 6-án nyilvánosságra hozták a nyomozás eredményét, és Bósz biztos úr a Task Force felállítását kérte, annak érdekében, hogy a pilóta fülkéhez való bejutást, illetve annak lezárását vizsgálják meg, és még megszigorítsák a pilóták egészségi állapotának vizsgálatát. Nyilván az érintett ágazatokat is be kellett vonni ebbe, és Patrick Ki, aki az ügynökség vezetője, részletesebben is be fog számolni ezekről a részletekről. A Task Force munkája függetlenül a francia polgári repülés biztonsági hatóság munkájától zajlott. Az eddig intézkedések sorából azt szeretném megemlíteni, hogy március 27-én az EASA egy ajánlást fogalmazott meg a légitársaságok számára, hogy abban az esetben, hogyha az egyik pilótának ki kell jönnie a pilótafülkéből, akkor a személyzetnek egy másik tagjának be kell menni. Ezt a katasztrófa után hozták, mint ajánlást, és ez széleskörű támogatásra lehet. A Task Force felülvizsgálja ezt az ajánlást, illetve a különböző teszteket, egészségi vizsgálatokat, amelyeket mindenki kapcsolatban el kell végezni, és jobban kell monitorozni a pilóták viselkedését, utána kell nézni mindenféle orvosi dokumentációnak ebben a témában. A Task Force ezen kívül alkoholteszteket is végez, valószínűleg júliusban zárja le munkáját a Task Force, és Bósz biztosnak megfogalmazza ajánlásait. Bízunk a pilótákban, úgyhogy mindenféleképpen ellenőrizésekre is szükség van, hogy ez megmaradjon. A cél az, hogy azokat, akik kockázatot jelenhet, jelenthetnek, kiszűrjük. Ezen kívül nagyon fontos az egészségi állapotuk, ez az utasok érdeke. Általánosságban azt mondanám, hogy az emberi tényező ma egyre fontosabb a repülés biztonság további javítása érdekében. Ha valami probléma merül fel, akkor általában a pilóta az egyetlen, aki a helyzetet orvosolja, és mindent meg kell tennünk adakében, hogy erre fölkészült, és jó egészségben dolgozó pilóták legyenek a repülőgépen. A nyomozásnak, illetve az ajánlásoknak köszönhetően hát a Task Force-tól fárunk, amelyet az EASA vezet, a bizottság természetesen kész arra, hogy EU szintű szükséges intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy továbbra is biztosítsa az európai állampolgárok biztonságát, amikor különböző repülőkön utaznak. Köszönöm. Mr. Mr. Chairman, honorable... Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Philip Cornelis előadását szeretném néhány konkrét tényel kiegészíteni, arra vonatkozódok, hogy mit tettünk a tragédia következtében, és néhány technikai részlettel is szolgálni szeretnék. Lássuk, hogy működik-e a dolog, vagy sem. Van, amit mindenki tud, de azért elmondom a tényeket. German Wings katasztrófáról Barcelonából Düsseldorfba ment 144 utassal, 6 <clears throat> legénységi taggal. A DOIPX eh, felségjelű gép volt ez, Lajstrom számú gép volt, ez egy A320-200-as, és 100 kilométerre Nizzától északra sziklának ütközve zuhant le. Hogy Filip mondta, a <clears throat> francia a BEA, a francia polgári repülős biztonsági ügynökség végzi a kutatást. Ezek az információk is nyilvánosok, de emlékeztetni szeretném a utaz, a gép utazási magasságát felmutatandó, felmutató diagramra önöket a két fekete dobozban rejlő információkból át tudtad ezt megállapítani, kevesebb mint 9 perc alatt történt meg az irányított zuhanás. Láthatják, hogy 9 óra 30 előtt a 38 ezer lábos utazási magasságot elért a repülő. A hármas ponttal a pirossal látjuk a valós utazási magasságot. A hármas ponttal tüntetjük fel azt a pillanatot, amikor a kapitány kihalt, kilép a pilóta fülkéből, ezután kevesebb, mint 10 perc múlva a társpilóta, a másodpilóta beállítja az autópilóton a utazási magasságot a lehető legminimálisabb utazási magasságra, amely nulla méter a föld felszínétől számítva. Amint tehát a kapitány kilépett a kokpitból, a fülkéből már is nulla méterre állította be az autopilótát. <clears throat> Az ötös öm, ponttal tüntetjük fel azt a pillanatot, amikor a 273 csomóról 308 csomóra növelte meg a másodpilóta a gép utazási sebességét, és innentől az ATC, vagy az Air Traffic Control, tehát a légirányítás már kérdést intézett a géphez, mit terveznek, miért térnek le a magasságtól. A hetedik ponttal mutatjuk meg, hogy a Bözer mikor jelez, azaz tehát, hogy mikor jel, jeleznek először kívülről, hogy be akarnak lépni a pilóta fülkébe, ezután pedig 308 csomóról 350 csomóra növeli meg a második, másodpilóta sebességet, ezután már kívülről nem csak csöngetnek, hanem kopognak, majd pedig dühötten próbálják feltépni a pilóta fül, fülke ajtaját, ezután pedig a 12-es ponttal a, feltüntetjük, hogy ütközés, ütközés kiállt az automata, a fények kigyulladnak az utolsó figyelmeztetésként a pilótákat figyelmeztetve, ezután pedig a, a drámai, a tragikus esemény bekövetkezett a gép a sziklának ütközve szétrobbant. Március 28-24-én megerősítették um, a baleset tényét, ezután pedig a BEA, a francia polgári légibiztonsági hatóság elkezdte a nyomozást, a vizsgálatot. Az e az a technikai támogatást adott a BEA-nak, <clears throat> és már március 24-én biztos emlékeznek rá, a fekete dobozt, az egyik fekete dobozt megtalálták um, a hegyekben, melyen a pilotafülke hangfelvétele szerepel. Március 25-én felállt az, az EASA beszállt a Go Teamben, segítve minden módon a szakértelmével a kutatásokat, a vizsgálatot. Március 26-án a márszei ügyész, főügyész bejelentette a világ sajtójának, világ nyilvánosságának, hogy szándékos volt a zuhanás az ütközés, és hogy a másodpilóta volt az, aki szándékkal száguldott a repülővel a sziklákba. A nemzeti hatóságokkal és a légitársaságokkal való méreható konzultáció után az EASA ajánlásokat fogadott el, miszerint, hogy minden esetben két személynek kell lennie a pilóta fülkében, hogy a négy szem elve érvényesüljön. Hogyan vettünk mi részt az EASA részéről a vizsgálatokban? Mi az EU jogszabályai alapján az a francia hatóság tanácsadójaként működtünk, és a Beát arról tájékoztattuk, hogy a kockázat felmérése során mit tettünk a megerősített kokpitajtók tekintetében, illetve az orvosi vizsgálatok tekintetében is tájékoztattuk a francia hatóságot. A francia hatóság kérésére a standardizációs jelentést is átadtuk, ez egy ilyen norma, normák alapján készített nyomozati anyag, és az előzetes jelentésről, amelyet május 6-án bocsátottunk közre, egy elő, a jelentésünkről egy előzetes tájékoztatást adtunk a Beának. Segítettük a Beát abban is, hogy az adatokat jobban elemezhessék, az európai jogszabályokat jobban értelmezhessék különösen az orvosi szempontok tekintetében. Ahogy Philip Cornelis már megemlítettem, Bulls asszony a közlekedését felelős biztos kérésére egy task force-t állítottunk föl, melynek célja az volt, hogy a BÖA, vagy a BEA, tehát a francia polgári légibiztonsági hatóság vizsgálatait elemezze, és következtetéseket vonjon le. A Task Force-nak nem sok tagja volt, mindjárt látják is a listát, de mi arra kértük a szakértőket, hogy segítsenek bennünket, és tájékoztassanak arról, hogy a meglévő témában hogyan látják a helyzetet. Ez teljesen párhuzamosan zajlott egyébként a BÖA vizsgálatától, de persze teljesen más menetrendben. A BÖA, vagy a BEA, magyar rövidítésben, egy-két év alatt készíti el a jelentését, figyelembe veszik az összes ajánlást, akár az új rendeletek elfogadása, vagy a repülőgépek átalakítása tekintetében. Miközben a Task Force-tól azt vártuk, hogy magas szintű ajánlásokat készítsen el a biztosnak még nyár előtt. Ezt a jelentést, tehát a hagyományos jelentés, ez több évig is tarthat, de ezt a hírt, gyors jelentést ilyen gyorsan készítettük el. Itt vannak a Task Force tagjai. Láthatják, hogy vannak közöttük a nemzeti hatóságoktól jövő munkatársak, vannak a légitársaságokból jövő tagok, a pilóták egyesülete is képviselteti magát, van orvos, Van közöttük eh, orvos, aki az eh, légi közlekedési kérdésekre specializálódik. Van olyan, aki a meglévő légitársaságok eh, orvosi szolgálatában dolgozik. Mi több, volt valaki, aki a képző szervezeteket, tehát a leendő pilóták képzésében résztvevő szervezeteket képviselte, hiszen úgy gondoljuk, hogy a képzés folyamán már érzékenyíteni kell a feleket az esetleges problémákra. Ezen felül pedig egy sor szakértőt is meghívtunk, arra kérve őket, hogy vegyenek részt a vitában, tájékoztassanak a szaktudásukról, lássuk, hogy hogyan látják a kérdéseket. Az én ügynökségem, az EAMSA is képviseltette magát persze, valamint az USA szövetségi légiközlekedési társasága, valamint az Aerospace Medicine Európai Társasága képviseltette magát, valamint a Német Légiközlekedési Társasággal is szorosan együttműködtünk, hiszen biztosan tudják, a Német Polgári Légiközlekedési Szövetség is egy task force-ot állított fel, és úgy gondoltuk, hogy érdemes volna szorosan együttműködni mi, a task force-unknak az övékkel. milyen kérdéseket vizsgálunk a munkánk során. Filip, már említettem. Először is megvizsgáljuk a fülke ajtaját. Ezek a megerősített fülke ajtókat a 2001-es szeptember 11-i terrortámadások után vezettük be. És most azt vizsgáltuk meg, hogy ezen megerősített ajtók megfelelnek-e a mai idők elvárásainak. Megvizsgáltuk azt is, hogy milyen más eszközökkel lehet belülről bezárni ezeket a pilóta fülkő, ajtókat, a manuális zárak kérdését is megvizsgáltuk. Méreható elemzést folytatunk arról, hogy milyen légi közlekedési orvosi ellenőrzéseket végeznek a pilótákon, milyen pszichológiai teszteket, milyen kábítószer és alkohol vizsgálatokat végeznek rajtuk, milyen vizsgálatokat végeznek összességében, és azt is megvizsgáltuk, hogy hogyan lehet Európában egy olyan rendszert kialakítani, amelyek az aeromedikus vagy medikális, tehát légi orvosi adatok megosztását teszik lehetővé. Munkánk legnagyobb része voltak éppen abban állt, hogy a pilóták munkakörülményeit is megvizsgáltuk, és kitértünk arra a szociális felelősségre, amelyel minnyáján rendelkezünk, a tekintetben, hogy egy pilóta hogyan határozza meg magát, hogyan definiálja magát munkájában, munkakörülményei során, Például, hogyha nehézségei merülnek fel, egészségügyi vagy más problémái merülnek fel. Azt vizsgáltuk tehát meg, hogy hogyan lehet egy olyan rendszert kialakítani, amelyben e kérdéseket is megnyugtatólag tudjuk rendezni. Nos, hova jutottunk? Milyen eredményeket értünk el? Egyrészt az FAA-tól kaptunk inputot a pilóták fitségére vonatkozva, azaz tehát, hogy az USA polgári szabályozó hatósága milyen lépéseket tett ezen a területen. Aztán a BDL-től, a Német Légiközlekedési Szövetségtől is kaptunk információkat. Látjuk, hogy nagyon hasonlatos kérdésekkel foglalkozunk és bizony lehet, hogy a következtetéseink is hasonlók lesznek a BDL-hez vagy az FEE-hez. Július 16-án találkozik utoljára a Task Force, utána két, hét alatt, két hetet adtunk magunkra a jelentésünk elkészítésére, tehát voltak éppen jelentésünket július végén nyújtjuk be Bulcsasszonynak. Remélem, hogy tájékoztató jellegű voltam, és hasznos volt, amit el tudtam mondani. Köszönöm szépen, köszönöm a két előadást, köszönöm a köztes jelentést. Minnyájunkat megrendített ez a katasztrófa. Az első ülésünkön a katasztrófa után mi is egy egyperces néma felállással emlékeztünk az áldozatokra, az áldozatok családjaira, szolidaritásunkról biztosítottuk őket, és Szakbizottságunk a kezdetektől fogva támogatta a Task Force működését. Úgy gondoltuk, hogy mindent ki kell vizsgálni, meg kell akadályozni, hogy ilyen akcionizmusba bonyolódjunk, hogy egyes hatóságok külön utat járnak. Nagyon örülünk, hogy széles körű konszenzust talált a munka, a különböző szakértők mind együttműködnek, és azt e, vizsgálják azt a kérdést, hogyan jöhetett létre, hogyan történhetett meg, ami megtörtént, és hogyan lehet elkerülni, az ilyen eseményeket a jövőben. Köszönöm szépen még egyszer a tájékoztatást, és most először is a koordinátoroknak, Wim van de Kampnak adom a szót. Marian, Jean Marian Marinescu. Nem, Marinescu képviselőnek. Thank you, uh, Chair. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadóknak az előadást. Végül akkor készül egy zárójelentés, ugye? A kérdésem az, hogy hogyan kívánják elérni azt, hogy az ajánlásaikat a gyakorlatban is végrehajtsák, illetve hogyan kívánják azokat kötelezővé tenni. Mert lesznek ajánlások, ez szép és jó, de kérdés, hogy a légitársaságok megvalósítják-e majd azokat. Hogyan kívánják tehát ezt a gyakorlatban megvalósítani. Köszönjük az SND részéről Ismail Ertug. Köszönöm szépen. Az én frakcióm nevében is köszönöm a beszámolókat. Továbbra is nehéz beszélni erről a témáról. Lelki szemeink előtt még egyszer lejátszódott most mindaz, ami három hónappal ezelőtt történt. Én a következőket gondolom. Ahogy az elnök úr is elmondta, nem szabad most elkapkodnunk semmit. Fontos, hogy az önök és mások által létrehozott vizsgálati eredményekből a legjobbat hozzuk ki. Nyilvánvalóan százszázalékos biztonságról soha sem beszélhetünk, de azért tehetünk kísérletet a biztonság növelésére. Ön is beszélt néhány területről. Az egyik kérdés a pilóta fülke ajtaja. Kérdés, hogy itt mit tudunk tenni, mit tudunk tenni az orvosi vizsgálatok területén. Alkohol, teszt, drogteszt, pszichológiai vizsgálatok, ezeket mind Ezeket továbbra is fontosnak tartom, de nem hiszem, hogy ez minden problémát megold. Tudjuk, hogy a pilóták kiképzésének legelején egy átfogó orvosi vizsgálatra kerül sor. A kérdésem önökhöz és az Európai Bizottsághoz is az, hogy nem lenne érdemes elgondolkodni azon, hogy bizonyos időközönként egy előre meghatározott standardizált eljárás alapján orvosi vizsgálatokra kerüljön sor. De még egyszer mondom, ez nyilvánvalóan nem fog minden problémát kiküszöbölni. Felteszem a két szakértőnek tovább a kérdést, hogy ha jól tudom, akkor igenis vannak olyan programok, amelyek révén támogatást nyújtanak a pilóták, pilótáknak, Vannak ilyen programok, tehát Peer Intervention Programs, ez a nevük, amelyek révén támogatást nyújtanak a pilótáknak, A kérdésem tehát az, hogy nem lehetne ezt az Európai Unió egészére kiterjeszteni ezt a gyakorlatot. És lehetne erre vonatkozólag esetleg valamilyen jogszabályt hozni. És végül nagyon jónak tartom azt, hogy sok európai légitársaság bevezette a katasztrófa utáni napon az úgynevezett négy szem alapelvet. Utána azonban az is kiderült, hogy az USA-ban ez már régóta gyakorlat. A kérdésem az, nem lenne érdemes ezt a most már széles körben elterjedt gyakorlatot kötelezővé tenni, akár jogszabály révén is, azért, hogy a későbbiekre való tekintettel elkerüljük azt, hogy újra visszatérjünk a régi gyakorlathoz. Köszönjük, Robert Zille. Köszönöm szépen a szakértőknek a rendkívül átfogó beszámolókat. Számunkra, a politikusok számára talán az a legfontosabb, hogy milyen ajánlások születnek majd végül. A megerősített biztonságos pilótafülke a szeptember 11-i terrortámadások utáni lépés volt. Mostan vannak már azóta tapasztalataink ezzel a pilótafülke ajtóval. Hogyan tudják önök biztosítani azt, hogy az önök ajánlásai ne vezessenek szintén negatív következményekhez, illetve ne járuljanak hozzá ahhoz, hogy hasonlóan veszélyes helyzetek alakuljanak ki. Egyébként nagy, nagy mértékben támogatom az önök munkáját, és köszönöm azt. Köszönjük, Bilbao képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az információkat a szakértőknek. Teljesen egyértelmű, hogy a terroristák mindig egy lépéssel előttünk járnak majd. Mindig az az érzésünk, hogy le vagyunk maradva, mindig csak utólag tudunk tenni valamit, hiszen valóban nem tudunk százszázalékos biztonságot javasol, szavatolni. Örülök azonban, hogy ebben a Task Force-ban szóba, szóba kerül olyasmi, mint a pilóták képzése, az orvosi vizsgálatok, a follow-up, a pilóta fülkében, a biztonság szavatolása, és így tovább. Egy dolgot nem említettek meg, nem tudom, hogy ez a hatáskörükbe tartozik-e, illetve a feladatkörükbe tartozik-e, de mégis szeretném ezt megemlíteni. Az érintett családoknak egy ilyen katasztrófa után támogatásra van szükségük, ahhoz, hogy meg tudjanak küzdeni a traumával, szeretteik elhalálozásának körülményeivel, az elkövetkezendő hónapok, évek során milyen további támogatást tudnak biztosítani az érintettek számára? Sokszor nem csak pszichológiai segítségre van szükségük, hanem administratív segítségnyújtásra is. Egy-egy ilyen esemény sok administratív terhet is ró az érintettekre, lehet, hogy ezzel csak nagyon nehezen tudnak megküzdeni. Lehet, hogy ez nem az önök feladat körébe tartozik szigorúan, de azt hiszem, fontos ezt megemlítenünk ebben a szakbizottságban a hozzátartozóknak, a családtagoknak is vannak jogaik. Tudják-e, hogy mi ezen a téren, téren a helyzet? Valamiféle támogatást kaptak-e az érintettek? Kaptak-e segítséget? Hogyha nem kapnak segítséget, illetve támogatást, akkor úgy gondolom. Fontos lenne erről gondoskodni a jövőben. Érdemes lenne itt a vonatkozó irányelvekre is támaszkodni. Luis de Grandes Pascal következő. Eh, Köszönöm, elnök úr, és köszönet a tájékoztatásért. Teljesen világosnak tűnik, hogy mindannyian úgy érezzük, hogy a közlekedés biztonsága olyan terület, ahol dönteni kell katasztrófák ö, ö, és mindenféle területen. Sajnálatos módon a legutóbbi baleset azért következett be, mert olyan intézkedéseket hoztak, hogy terrorista akciókra ne legyen lehetőség. Mm. Olyas valami volt ez tehát, amit egyszerűen nem lehetett megoldani, mert az intézkedéseket korábban foganatosították. Szerintem holisztikusan kell megközelítenünk ezt a kérdést. Ez egyáltalán arra mutat, hogy teljes volt a szabadság korábban, úgyhogy radikalisták, szélsőségesek felléphettek. Nagyobb biztonságra van szükség a légi közlekedésben is. Én például a szkennerekkel kapcsolatban előadó voltam, több intézkedés során is, és így hoztunk intézkedéseket a repülőtereken. Most már az egyes tagállamok is befektetnek ebbe. Alapvetően fontos, hogy most már a biztonság terén is beruházásokra kerüljön sor. Ne csak az adott balesetek kapcsán, hanem általánosságban is teljes mértékben komolyan vegyék a biztonságot. Én nem azt mondom, hogy ön nem veszi ezt komolyan. Csak azt szeretném mondani, hogy meg kell vizsgálni más elemeket is. Bizonyos technológiákat lehet alkalmazni, de hát ugye felmerül a költségek kérdése. A tagállamoknak be kell mm. bizony fektetniük, és saját maguknak is. Pénzügyileg is fel kell vállalniuk a felelősséget én nem azt mondom, hogy ezzel minden elkerülhető lesz, de ö, holisztikusan kell tekintenünk a légi közlekedés biztonságára, és megfelelő arányos módon a már előre látható eseményeket el kell próbálni kerülni. Szélesebb körben kell tekinteni erre, és nagyon remélem, hogy az ajánlások sem maradnak csak papíron. Szerintem bizonyos jogszabályokra van szükség, és figyelembe kell vennünk minden tapasztalatunkat, úgyhogy az ajánlásoktól megfelelő jogszabályokig kell eljutnunk ezen a téren is. Köszönöm. Ich mich nochmal draufgesetzt zum Schluss. Also das vier Augen. Köszönöm szépen, én is feliratkoztam a felszólalók listájára. A négy szem többet lát elv szóba került az USA-ban ezt régóta alkalmazzák. Nekünk más biztonsági előírásaink, előírásaink vannak, ezért eddig azt hittük, erre nincs szükség. De mi történik akkor, hogyha két pilóta tartózkodik a fülkében, és le, be akarják zárni az ajtót, ez csak akkor lehetséges, ha mindketten, mindkettejük szándéka ez, ez is egy fontos szempont. Illetve itt van az orvosok részéről az a kötelezettség, hogy bizalmasan kezeljék pácienseik ügyét, de hogyha veszély fenyeget, akkor nyilvánvalóan más a helyzet. Érdekelne, hogy ezzel kapcsolatosan hogyan gondolkodnak. Nyilvánvalóan még nem zárultak le ezek a kérdések, de jó lenne, hogyha már így előjáróban tudnának mondani erről néhány szót. Nem tudom, ki kívánja kezdeni. Tessék. Yes, thank you very much. And, and... Nagyon köszönöm a szót. Köszönöm a rendkívül konkrét gondolatokért. Marinescu képviselő. Hogyan alkalmazzuk az ajánlásokat? Hát ez attól függ, hogy milyen ajánlások fogalmazódnak majd meg, mert lehet, hogy ezek majd a kötelező szabályokon változtatnak, de nem föltétlenül kell, hogy ez így legyen. Önként is lehet követni ezeket az ajánlásokat, mint például ez a kétszemélyes szabály, most már szinte minden légitársaságnál működik. De ahogy tudjuk az ajánlásokat, meg kell választanunk a megfelelő eszközöket. Etuk úr említette a rendszeres orvosi vizsgálatot, követő programokat. Ezeket megvizsgálta a Task Force is, de természetesen még a következtetéseket nem vonta le teljes mértékben. Ami a pilóta fülkében ö, ö, tartózkodó két szemét, illetve az amerikai gyakorlatot illeti. Ez utóbbiban ez nem kötelező, de nagyon sok légitársaság választja megoldásként azonban nem az itteni problémához kapcsolódik, hanem a pilóta fülke ajtajának működése <coughs> okozta. Úgyhogy ez biztonsági intézkedésként indult. Európában ö, általában valamilyen technológiai ö, megoldást ö, választottak, hogy egy zárt láncú televíziós rendszerre figyelik az ajtót, tehát ez biztonsághoz kapcsolódó intézkedés. Zile úr, egyensúly, biztonság, intézkedések között, ami az ajtót illeti, ezt nagyon jól tudjuk, és pillanatnyilag az iparág képviselői között nagy az egyetértés abban, hogy továbbra is alapvetően fontos a megerősített pilótafülke ajtó, és az elmúlt tíz év során bebizonyosodott, hogy bizony erre szükség is volt. Bilbao asszony említette a családokat. Valóban nagyon ritkán fordulnak elő ilyen súlyos balesetek Európában, és minden alkalommal bizony a az itt maradó családtagokkal ö, fel kell venni a kapcsolatot, és ez a tagállamok feladata. Azonban európai szinten Létezik egy Inkáza nevű hálózat, a biztonsági nyomozók európai hálózata, és gyakorlata felmerül itt a segítségnyújtás kérdése az áldozatok családtagjainak. Ugye a hatóságok tanulnak egymástól, azok is, akik sajnálatos módon szembe kellett, hogy nézzenek ilyen eseményekkel, segítenek a többi tagállamnak, hogy felkészüljenek hasonlókra ez az, ami létezik európai szinten. Vannak ezen kívül olyan elvárások is, hogy tájékoztassuk a nyomozás során az áldozatok családjait, például mielőtt még nyilvánosságra kerül a ö, jelentés. Nagyon jól emlékszem arra, amire ön is utalt, aztán említette, hogy holisztikusan kell megközelíteni a kérdést, az egyensúlyra kell törekedni, illetve tovább javítani a biztonsági helyzetet. Nos, ebben a kontextusban engedjék meg, hogy elmondjam, hogy most vizsgáljuk a 216 per 2008-as rendeletet, ami pontosan erről szól, hogy aktualizáljuk, és bizottsági javaslatot fogalmazunk meg évvégéig a légiközlekedési stratégiai csomag keretén belül. Aztán a két személyes elvre visszatérve, illetve az orvosi megfelelése, orvosi szempontból való megfelelése. Ezért említette a Task Force is, hogy a különböző orvosi dokumentációhoz hozzá lehessen férni visszamenőleg. Köszönöm. Thank you very much and, and thank you very... Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy tiszteletbe tartották a Task Force munkáját, és azt, hogy aminek szakmai munkának kell lennie, ebben ne folyjanak bele. Köszönöm. Kiegészítésképpen ahhoz, amit Filip elmagyarázott, azt szeretném elmondani először is, hogy és itt kapcsolódnék mindannyiukhoz, sokukhoz, akik említették, hogy a biztonságot nem lehet elválasztani a repülés biztonságtól és itt bizony előre kell lépnünk. Amikor a pilóta fülke ajtajának biztonságát próbáltuk megerősíteni, akkor talán más területen gyöngült a biztonság. És hogyha az ajtót nézzük, és nem a megerősített ajtót használjuk, biztos akkor lehetünk abban, hogy megint csak biztonsági problémát fogunk okozni. Gyakorlatilag a holisztikus hozzáállás azt jelenti, hogy együttesen kell kezelnünk mindenféle biztonsági aspektust, mert nem akarunk olyan helyzetet teremteni, ahol az egyik biztonsági intézkedés a másik területen okoz problémát. Aztán, ami a két személy jelenlétét illeti a pilótafülkében. Most éppen azt vizsgáljuk, hogy mit ajánljunk. Legyen ez kötelező? Tudván, tudva, hogy az amerikai Egyesült Államokban például ez nem kötelező, csak ajánlott dolog, ahogy ezt Filip is említette. Azt is tudjuk, hogy vannak olyan esetek, amikor a pilótafülke annyira pici, hogy nagyon nehéz például a stewardesseknek oda úgy belépni, hogy ne kelljen leülniük a pilóta helyét. Ha viszont a stewardess ül a pilóta helyére, vagy a másodpilóta helyére, akkor ez megint csak biztonsági kockázatokat teremthet. Úgyhogy tényleg azt vizsgáljuk pillanatnyilag, hogy minden ilyen operatív korlátozást hogy tudjunk leküzdeni, annak érdekében, hogy a repülőgép biztonságát maximálisra emeljük, de néha a jogszabályok nem föltétlenül segítenek. Ami az orvosi kérdéseket illeti, valóban igaza van, tényleg ezt vizsgáljuk most részletesen. Nem hiszem, hogy valaha is olyan helyzetbe kerülünk, hogy a házi orvosoktól azt követeljük majd, hogy bárkiről ilyen jellegű információt kiadjanak, akár a munkadónak, akár bárkinek, mert hogyha ez így lesz, akkor egyszerűen feladják a, a hivatásukat. Úgyhogy nem hiszem, hogy ebbe az irányba kellene mennünk. Inkább annak a lehetőségét vizsgáljuk, hogy we ensure a better flow of information. Hogy hogyan biztosíthatjuk a legjobb információ áramlást az alapvetően fontos adatok terén. Önök is nyilván tudják, hogy Európában a pilóták levizsgázhatnak például az egyik tagállamban, és dolgozhatnak egy másikban. Úgyhogy nagyon fontos, hogy európai szinten összegyűjtsük az összes orvosi információt, ami pillanatilag nem így van, és ennek a lehetőségét is most vizsgáljuk. Ami a pilóták támogató programjait illeti, Ertuk úr, ez már létező valóság bizonyos légitársaságoknál, és amennyire tudjuk, jól működik, ugyanis olyan környezetet teremt, amelyben a pilóták, illetve mások, akik a biztonsággal foglalkoznak, segítségre lelnek, hogy egy kicsit megosszák a terheket. Amit viszont meg kell közelebbről vizsgálnunk, hogy ez adott sajátos szervezetekre vonatkozik csak, vagy általánosítható. Megint csak kötelezővé tegyük-e, vagy erőteljesen ajánljuk, melegen ajánljuk. Végül is hogyan érjük ezt el? Kényes kérdések ezek. is Marinescu úrnak igaza van. A kérdés az, hogy hogyan érjük el azt, hogy a megfogalmazott ajánlások valóban bevezetésre is kerüljenek Európában. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy csak jogszabályokkal érhetjük ezt el. Nyilván ez az egyik módja ennek, de lehet, hogy több problémát ö, teremtünk csak a jogszabályokkal. Nyilván figyelembe kell venni azt is, hogy milyen biztonsági környezetben létezik ez. Remélhetőleg ez egy olyan eszköz lesz, ami működik. Végül, Bilbao asszony. A Task Force nem azt vizsgálja, hogy az áldozatok családja milyen traumát szenvedett. a biztonsági kérdéseket vizsgáljuk. Annyit el tudok mondani önnek, hogy nagyon sok megemlékezésen vettem részt, amit a családok szerveztek az áldozatok <clears throat> számára, és ez tényleg óriási tragédia. Tényleg mélységesen elszomorít minket ez az esemény. de nincsenek eszközök a kezünkben, hogy bármit tegyünk. Mi egyel, egyáltalán nem foglalkozunk semmi mással, csak biztonsággal. De mindenképpen igaza van, ezen a téren további tárgyalásokat kell folytatni, és talán közös ö, megoldásokat találni. Nos, azt hiszem, válaszoltam minden kérdésre. Köszönjük szépen az előadásokat, köszönjük szépen, hogy megválaszolták a kérdéseinket, nem könnyű helyzet ez, és persze kíváncsian várjuk a júliusban bemutatandó jelentést. Lehetőség, lehet, hogy ezután majd még egyszer találkozunk. Minden esetre azt reméljük, hogy levonják a megfelelő következtetéseket, megakadályozandó, hogy ne történhessen meg így ilyen eset újra. Ja, wir kommen dann zu unserem nächsten Punkt. Következő napi rendi pont, eszmecsere a versenypolitikai főigazgatósággal a közlekedési infrastruktúrák állami támogatásáról. Mint tudják, az Európai Bizottság nagyon fontos szerepet játszik, például a kikötői területen, de nem csak. Különböző, a különböző ö, utazási módozatok különböző szintjeiről gyakran cserélünk eszmét, Éppen ezért az európai politika fontos szerepet játszik. Üdvözlöm a versenypolitikai főigazgatóság igazgatóját, Kárl Szukupot, aki tájékoztat bennünket, már is megadom neki a szót. Köszönjük, hogy eljött ülni a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak. És ilyen módon egy picit szólhatok a állami ellenőrzésről, illetve a közlekedési infrastruktúrák támogatásáról 10 percet kaptam, 10 szlájdom van, tehát szlájdonként, diánként egy percet fogok beszélni, igyekszem. Nálunk a versenyfőigazgatóságban nagyon hatékonyan dolgozunk, reméljük, hogy itt is sikerül majd ilyen hatékonyan dolgozni. A kiinduló pont az, hogy a bizottság a Juncker bizottság prioritá, a fő, bizottság főigazgatósága a Juncker bizottság prioritásait veszi figyelembe, a növekedés és a munkahelyteremtés, ezt szolgálja a közlekedési infrastruktúra is, éppen ezért az állami ellenőrzés, az állami támogatás ellenőrzése meglehetősen permisszív vagy megelő, megengedő más ágazatokkal összevetve. Az állam három módon járulhat hozzá az infrastruktúrához. <clears throat> Egyrészt, illetve mi elkerülhetjük, hogy az infrastruktúrális projektek állami támogatása káros vagy káros versenyt okozó legyen, a második, és ez a legfontosabb szempont, erre egyébként a következő percekben is visszatérek, el kell kerülni a túlkompenzációt, azaz biztosítani kell, hogy az infrastruktúrák számára biztosított pénz a minimális összeg legyen, melynek segítségével létrejöhet az infrastruktúra, működhet, de amelynek segítségével még megnyerhető a magánberuházás. Ilyen módon az úgynevezett funding gap analysis a finanszírozási hiányelemzést hajtjuk végre, megvizsgálandó, hogy milyen összegre van szükség ahhoz, hogy kickstartoljuk, vagy elindítsuk a beruházást. A harmadik elem az infrastruktúra infrastruktúrahoz való hozzáférést biztosítja, és megvizsgáljuk, hogy ez nem akadályozza, illetve torzítja a verseny, versenyt. Röviden tehát azt mondhatjuk, hogy az Európai Bizottság, mint versenyhatóság a józan paraszti ész iránymutatásait követi. Miről is van szó? Egyrészt gyakran az infrastruktúra finanszírozás nem is tartozik az állami támogatás ellenőrzés alá. Ez csupán akkor tartozik ide, amikor a gazdasági tevékenységet veszük figyelembe. A Leipzig-Halle Európai Bírósági Határozat vezet bennünket. Itt egy 2011-es ítéletről van szó, egy repülőtéri ki, <clears throat> kihatásról, és ez azt mondja, hogy ha az infrastruktúrát gazdaságilag használják, akkor egy létrehozása is gazdasági tevékenység, és ilyen módon a finanszírozására vonatkoznak az állami támogatási szabályok. Ezt az elvet az ott az Európai Bíróság több ítéletében meg, megismételte. Azaz, ha az infrastruktúrát nem kereskedelmi használatra irányozzák elő, mondjuk egy eh, normális közúti eh, infrastruktúráról van szó, akkor ezre nem terjedhet ki az állami támogatásokra vonatkozó szabály, hiszen nem szednek útdíjat. Voltak éppen, amikor azt mondtam, hogy a bizottság permisszív vagy megengedő politikát folytat az infrastruktúra területén, akkor ebből az is ered, hogy viszonylag kevés tiltó határozatot hoztunk, és ezek voltak éppen mind a légi kikötő, a, a repülőtér ágazatra vonatkoztak, amikor a meglévő infrastruktúra megkettőzéséhez vezetett volna egy új repülőtér kialakítása. Célunk tehát az, hogy a szükségességet felmérjük, illetve felmérjük, hogy milyen beruházásra van szükség ahhoz, hogy a a beruházás megtörténje, milyen összegre van ehhez szükség. Így akarjuk segíteni azt, hogy a szűkös költségvetési öm, időszakokban az adófizetők pénzét a hatékonyabban használják fel az államok. Lássuk most már az állami támogatás ellenőrzésének rendszerét. Először is az első kérdés, melyet fel kell tennünk, az az, hogy az infrastruktúrát gazdasági tevékenységre használják-e mondjuk, mint egy fizetős autópálya, vagy egy kikötő esetében, vagy egy eh, repülőtér esetében, hanem akkor erre nem vonatkozhat az állami támogatási ellenőrzés. Hogyha igen, ha erre a kérdésre a válasz igen, további feltételeknek teljesülnie kell nem akarnék túlzottan elmélyedni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107 szik egyes bekezdésébe. Ez öt kritériumot sorol fel, például az állami források ráfordítása, vagy pedig az intra-community, vagy a közössége belüli kereskedelem tényének fennállása. Tehát kizárólag az, hogy egy országon belüli eh, kereskedelemre van a beruházásnak hatása, de nem a tagállamok közötti kapcsolatra, akkor erre se terjedhet ki az állami támogatás vizsgálata a bizottsága részéről. Ha a kritériumokra válasz igen, akkor további eh, lehetőség is fennáll, mely elkerülhetővé teszi, hogy a bizottság vizsgálatot folytasson, a Géber, ez ugye az általános tömb kivételi szabály, ezek olyan szabályok, amelyeket a bizottság bizonyos feltételekre határoz meg, és amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, akkor a, bizony, a tagállamok az állami támogatást kivonhatják a vizsgálat alól. A második eset az SGEI, ezek a közérdekű szolgáltatások, Services of General Interest, angol rövidítés, Azaz tehát, hogyha az SGE-ire vonatkozó, tehát az általános közszolgáltatásokra vonatkozó szabályok érvényesülnek, akkor a bizottság nem hajt végre állami támogatási ellenőrzést. Amennyiben tehát a feltételek teljesülnek, a támogatást biztosítani lehet, hogyha nem teljesülnek, akkor a projektet be kell jelen, jelenteni az Európai Bizottságnak. Itt egy kompatibilitási, vagy a szabályoknak megfelelőségi ellenőrzést hajtunk végre, megvizsgáljuk egyrészt a financing gap tehát azt, hogy mennyi pénzre van szüksége beruházás végrehajtásához, és a szabályok teljesülését is két hónapon belül, mint versenyhatóság választ adunk. Ezek azok a szabályok, amelyek minden ágazatra vonatkoznak, és most pedig négy közlekedési infrastruktúra ágazatról szeretnék beszélni repülőtér, kikötő, a autópálya és vasút. Lássuk a repülőket. Vannak repülőtéri iránymutatások 2014 óta, ez viszonylag új iránymutatások, amelyek a beruházási támogatással is, illetve a működési támogatással foglalkoznak. Ilyen módon az 5 millió utasnál többet bonyolító lé repülőterekre az állami támogatást tiltjuk, hiszen a tények, a statisztikai adatok azt mutatják, hogy egy ilyen forgalmat biztosító repülőtér maga is fent tudja tartani magát, nincsen szükség az adóforintokra. Az 5 millió utast forgalmazó küszöb alatti repülőtereknél megvizsgáljuk, hogy hasznos-e a projekt valóban a regionális fejlesztést támogatja, vagy a kapacitási problémákat oldja meg, vagy pedig a mobilitáshoz járul hozzá egy olyan területen, ahol ez nem teljesül. A második elem, melyet meg kell vizsgálnunk, az, hogy a meglévő kapacitásokkal ne jöjjön létre párhuzamosság. Ne legyen a közelben még egy repülőtér. Egyébként az elmúlt években két ilyen negatív döntést hoztunk. Aztán a ghost airportok ne jöjjenek létre, tehát ne legyenek ilyen szellemlégi kikötők, amelyeket megépítettek egy csomó pénzzel, aztán senki nem használja, vagy pedig egy-két repülő száll csak le, ezt mindenképpen el akarjuk kerülni a jövőben. Ami pedig a kompatibilitást illeti, megvizsgáljuk a finanszírozási hiányt, és megvizsgáljuk, hogy mennyi pénzre van szükség. Az itt egy kicsit félre zavarosnak tűnhet ez a dolog. A operating idet, tehát az üzemeltetési támogatást a kis légitársaságoknak, repülőtereknek lehet fizetni, 3 millió utasnál kevesebbet forgalmazóknál, a 3 milliónál többet forgalmazó repülőterek esetében a bevételekből finanszírozható működés. A 700 ezer és 3 millió közötti utast forgalmazó között egy 10 éves átmeneti időszakot irányozunk elő, annak érdekében, csökkentsék a költségeiket és növeljék a bevételeiket, a kisebb repülőterek esetében az üzemeltetési költséget legalább az elkövetkező 5 évben lehet finanszírozni, és a bizottság pedig 2018-ban tekinti át újra a helyzetet, amikor a következő évekre való szabályt elfogadjuk. A második ágazat, melyről beszélni szeretnék, a kikötők ágazata. Ez itt egy tipikus struktúra, létezik a kikötői hatóság, aztán a koncesziót vevő szervezet, aki a koncesziót a közhatóságtól kapja meg, és ezután tervezi a beruházások végrehajtását. Fontos kihangsúlyozni, hogy a köz, közhatósági feladatok, például az ellenőrzés, vagy a vám ellenőrzés, vagy a határellenőrzés szolgáló beruházások nem terjednek ki az állami támogatás vizsgálatára, illetve az állami vizsgálatok nem terjednek ki erre, a többi esetben pedig megvizsgáljuk ugyanúgy, mint fentebb is, hogy fennáll egy közösségi érdek, Például, hogy a kikötő a TNT hálózat tagja, vagy sem, hogyha igen a válasz, akkor ez az első feltétel általában teljesül. Aztán megvizsgáljuk a, azt, hogy mennyi, mennyire van erre szükség. Az állami támogatások területén általában maximum intenzitási tényezőket vizsgálunk meg, ám a kikötői térségben nem létezik ez a maximum intenzitási számítás, Ilyen módon tehát akár a 100%-os tám, beruházási támogatás is elképzelhető elfben. A vasút helyzetem egy kicsikét más. Itt az elv az, hogy az általános infrastruktúra, tehát a vasút, a maga a vasútpálya, illetve a biztonsági berendezéseket általában az infrastruktúra menedzser építi ki, ilyen módon ez nem ter, erre nem terjed ki az állami ellenőrzés elve, hogyha monopólium amennyiben ez egy monopolista, és nem áll fenn kompenzáció. Amennyiben azonban nem monopolista, hanem kereskedelmi infrastruktúra működteti, az infrastruktúrát, akkor meg kell vizsgálni a feltételek teljesültét. mögött ugye az a megfontolás rejlik, hogy megvizsgáljuk, hogy szükség van erre az infrastruktúra üzemeltetőre, és hogy ez biztosítja minden üzemeltető számára a hálózaton a hozzáférést. Ez az egyik feltétel, melynek teljesülnie kell. Az utolsó ágazat az autópályák ágazata. Még egyszer mondom, hogy a ország utakra nem terjed ki az állami támogatás rendszer, hiszen ez nem profit termelő vállalkozás az országút, nincs útdíj. szerint, tehát az útdíjas autópályákra terjed ki az állami támogatás vizsgálata, hiszen az útdíj megfizetése a gazdasági tevékenysége mutatója, ismérve. Ebben az esetben ugye magát az építést vagy az üzemeltetést tendereztetik, erre van a tender vonatkoznak a közbeszerzési szabályok, a konceszió kiadásának közbeszerzési szabályai. És el kell kerülni, ezt vizsgálja a bizottság, hogy a koncesziót megnyerő vállalkozás ne kapjon akár csak indirekt módon is állami támogatást. Vannak olyan ágazatok, mint a közszolgáltatások, ahol az állami támogatás vizsgálatát nem hajtjuk végre, és el tudok képzelni, elképzelhető, hogy olyan projekt, autópálya projekt, például a múlt évben volt egy ilyen híd építéséről szóló döntés, amely az európai összérdekre való hivatkozás alapján támogatást kaphatott. Összességében összefoglalom, amit mondtam. a közlekedési infrastruktúrát amennyiben gazdaságilag üzemeltetik, gazdasági szempontból üzemeltetik, akkor erre kiterjed az állami támogatás vizsgálata. Azaz tehát, hogyha pénzt szednek be az infrastruktúra működő, működtetéséért. Vizsgálatunk arra vonatkozik, hogy milyen beruházásra van szükség a projekt elindításához. Ennek következtében kevés elutasító döntést hoztunk, hiszen e, már a támogatás nyújtás előtt egyeztetünk a tagállamokkal felmérve, hogy milyen finanszírozásra van szükség, de hát persze elképzelhető az elutasító döntés. Figyelembe veszük az ágazati sajátosságokat, tehát nem egy, egy méretre szabott ruhát kiillesztünk mindenkire, tisztában vagyunk vele, hogy minden ágazatnak más-más igényei vannak, más-más módon kell őket kezelni. Azt is el kell mondani, hogy döntéseinket nem azt mondanám, hogy gyorsan, de hogy elfogadható időkereten belül hozzuk meg, de persze mindez függ a rendelkezésünkre álló információktól, melyeket természetesen a tagállamok nyújtanak be hoznánk. Ennyit szerettem volna elmondani bevezetőképpen, és most örömmel válaszolom meg a kérdéseiket. Markus Ferber a szót. Nagyon szépen köszönjük, most pedig Markus Ferber kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, először is köszönöm az Európai Bizottságnak az információkat. Azt hiszem, mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos ez a kérdés, hiszen a Connecting Europe Facility keretein belül mi is támogatók vagyunk bizonyos értelemben, illetve ezt is lehetne bizonyos értelemben állami támogatásként értékelni. Tudjuk tehát, hogy az infrastruktúra nem tud fennmaradni közpénzből való finanszírozás nélkül. Majd látjuk, hogy az FC révén a magánszektor mennyiben tud majd jobban teljesíteni, mint az állami támogatások. Vannak kétségeim, de van két kételjeim, de majd meglátjuk néhány év múlva, hogy hogyan alakul ez. Azt hiszem ma mindenek előtt azt kell megállapítanunk, hogy az Európai Bizottság azt teszi-e, amit elvárunk tőle, nevezetesen, hogy egyfajta választott bíró legyen. Ennek révén nyilván nem lesz túl népszerű, de az a feladat, hogy őrködjön a felett, hogy mindenki betartsa a szabályokat. Főként a támogatások ellenőrzése terén van erre szükség. Kérdésem valójában nincs is. Talán csak annyi, hogy újra és újra vannak olyan ügyek, amelyeket az Európai Bíróságnak terjesztenek be ellenőrzésre, mert a tagállamok között, illetve a tagállamok és az Európai Bizottság között újra és újra nézeteltérés alakul ki. Ezen a téren az Európai Bizottság olyan szabályozásokkal olyan szabályokkal dolgozik, amelyeket maga a bizottság határoz meg a saját maga számára, az átláthatóságra vonatkozóan. A parlamentnek csak egy korlátozott korlátozott szerep jut itt, csak meghallgatják a parlamentet, illetve a tagállamokra is ugyanez igaz. Az Európai Bíróság joggyakorlatában, illetve annak révén ez hogyan fejlődik tovább? Van egy további kérdésem is, amely talán nem feltétlenül az infrastruktúrára vonatkozik, de a légitársaságok szubvencionál, szubvencionálása is egy fontos kérdés. Érdekelne, hogy ezzel is önök foglalkoznak, vagy valaki más. Köszönöm. Köszönjük, Ismail Ártuk következik. Nem? Akkor Karim Adeli. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az információkat az Európai Bizottságnak. Sok túlfinanszírozott regionális repülőterünk van. A számbevőszék is megállapította, hogy mindenféle indok nélkül túlzott finanszírozásban részesülnek ezek a repülőterek. Először is hogyan tudjuk a finanszírozás hatékonyságát biztosítani, milyen ellenőrzések zajlanak, és milyen kritériumok alapján ítélik oda a támogatásokat. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy ezek a támogatások végül ne a fapados légitársaságok zsebében kössenek ki. Vannak bizonyos repülőterek, amelyek támogatást kapnak, és sokszor a légitársaságok a működésüket ezen repterekre helyezik át, noha nem tartják be a játékszabályokat. Vannak-e valamilyen szankcionálási, illetve szankcionálási lehetőségek vannak ebben az esetben? Köszönjük, Wim van következik. Elnök úr, három kérdést szeretnék feltenni. A közlekedési szakbizottság dossziéjában és a fehér könyvben is szerepel a belső költségek externalizálására vonatkozó fejezet. De ennek a fordítottja nem véletlenül az állami támogatásokkal egyenlő? Vannak mindenféle szabályok a kikötőkre és a légikikötőkre vonatkozóan, az infrastruktúra használatára, és vannak olyan vállalkozások, amelyeknek nem kell társasági adót fizetniük, ez is egyfajta szubvenció, állami támogatás. Aztán, ami a vasúti csomagot illeti, Vannak olyan vállalkozások, amelyek fenntartják a vasúti infrastruktúrát, és aztán ott vannak azok, amelyek az utaztatást szervezik. Kérdés, hogy ezen vállalkozások esetében ki befolyásol ki? Milyen információk vannak arra vonatkozóan, hogy hogy is néz ki itt a helyzet? És hát néha a gyakorlat felülírja a szabályokat, a tagállamok nagyon találékonyak, ebben az esetben. Erről mit gondol? Köszönöm. Nekem is három kérdésem van. Kicsit meglepődtem azon, hogy elhangzott, hogy kevés olyan projekt van, ahol jogosulatlan volt a támogatás. Nem régében a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság a regionális repülőterekkel foglalkozott, és egyetlen egy olyat sem találtak, amely esetében minden szabályszerűen működött, úgyhogy az only a few kifejezés ebben az összefüggésben engem nagyon meglep. Saarbrückenben például két egymástól 30 kilométerre álló hidat építettek, a föderális struktúrára hivatkozva, De igazándiból azt látjuk Németországban is, hogy a légi kikötők, a regionális légi kikötők közül sok deficittel működik, gyakorlatilag csak hatnak a működése térül meg, ez sokakat meglepett ez az arány. Aztán kérdés, hogy mi minősül nem jogszerű támogatásnak. Például a légi a légitársaságok a kerozénra nem fizetnek adót, akkor ez nem azt jelenti, hogy szubvencionáljuk valamilyen módon bújtatottan a légitársaságokat, illetve a légi közlekedést, miközben például a vasúti közlekedésre vonatkozóan szigorú adókat vezetünk be. És aztán itt van az autópályadíj, amelynek a kezelése szintén nem egységes. Gondoljunk Németországra, ahol csak a 12 tonnán felüli teher gépjárművekre vonatkozik, tehát ez is egyfajta szubvencióként, támogatásként értékelhető. Aztán én berlini vagyok, Berlinben ugye már három évvel kellett volna készülnie a berlini repülőtérnek, de hát nem is ez a lényeg. Vannak olyan repülőterek, amelyeket teljes mértékben magánkézből építettek fel. A berlini repülőteret Berlin és Brandenburg tartomány finanszírozza, illetve szövetségi szintű finanszírozásban is részesül. Ez azt jelenti, hogy a légitársaságok kapnak egy ajándékot, aztán ezt úgy használják, ahogy akarják. De vannak más repülőterek is, amelyeket itt említhetnénk, vagy itt vannak a különböző fapados légitársaságok, amelyek mindenféle kétes ügyleteket kötnek a légikikötőkkel, Szerbrőkenben is, Szerbrőken példáját is hallhattuk, ahol eh, különböző trükköket alkalmaznak, hogyan bánnak ezekkel az ügyekkel. feltárják -e ezeket, és mi van, ha ilyesmire fény derül? Szankcionálják őket, büntetést kell fizetniük azért, hogy tudják aztán a jövőben, hogy ez nem szabad, vagy hogyan lehet a fair versenyt, a tisztességes versenyt a gyakorlatban is megvalósítani. Köszönöm szépen, és most öné a lehetőség, hogy válaszoljon. Well, thank you for the, for the... Nagyon köszönöm a kérdéseiket. Kezdeném azt a kérdést, ami több aspektusra is irányolt. A versenypolitika és a versenyszabályok nagyon jó eszköz a bizottság kezében. Mi vagyunk a függetlenek, ahogy Felber úr is nagyon helyesen fogalmazott, tehát nagyon hatékony eszköz, amit azonban óvatosan kell használnunk. Olyan eszköz is, amit azonban nem fog minden problémát megoldani. a szükséges rendeleteket nem föltétlenül kell kiváltani versenyszabályokkal. El kell kerülnünk ezt a kísértést. Nagyon sok minden ugyan nem tökéletes, és ki kellene már váltani, de azért van köztük olyan, talán a többség, olyan is, ami fontos és kompetens ö, szabály szemben a versenyszabályokkal. Említette például a kerozin esetét. Azt hiszem ez most már az európai jogszabályokban is megtalálható. Itt megszakítanám, ez a Csikágói Egyezmény vagy megállapodás, amely kimondja, hogy az a kerozin, ami a repülőgépben található, leszálláskor azután nem kell adózni. Tehát minden ország, az Európai Unió tagállamai is adóztathatnak, ha akarnak. But the, the European, the European Union, uh... Az Európai Unió azt hiszem úgy döntött, hogy nem teszi ezt, ez pedig jogszabályokba öltött, ami azt jelenti, hogy de facto az európai jogalkotó na, ezt rá kényszeríti a tagállamokra, úgyhogy a tagállamokat nem lehet felelősnek tartani azért, hogyha helyesen alkalmazzák az európai jogszabályokat. És született is egy határozat a Deutsche Bahnról a bíróságnál, mert már volt egy előzetes határozata a luxemburgi bíróságnak ez ügyben, pontosan ezt állapította meg, nincs állami támogatás, ugyanis az európai jogszabályoknak megfelelően jártak el. The, the relevant uh, uh, legislation. Tehát a cél elérése érdekében az arra vonatkozó jogszabályon változtatni kell. Most rátérnék a kérdésekre. Igaz, hogy az állami támogatásra vonatkozó szabály, vagy a kompatibilitási értékelés a bizottsági útmutatásoktól függ, ez úgynevezett soft jogszabály, ezt a bizottság dönti el, és ugye a bíróság felülvizsgálhatja. Úgyhogy nagyon sok határozatot megtámadnak a versenytársak, és így Luxemburgba kerül az ügy. Így aztán időnként visszahívnak minket, vagy megerősítenek intézkedéseinkben, de mindenképpen a bíróság ellenőriz minket. Ha viszont arra ö, kötelez minket a bíróság, akkor megfelelően módosítani kell a szabályokat. A repülőtereken keresztül lehet támogatni a különböző légitársaságokat a köztük levő megállapodások segítségével. Azonban I think this is also a reply to, uh... az útmutatásokat ezek is szabályozzák. Itt kapcsolódnék ahhoz a kérdéshez, hogy a fapadosok hogyan segíthetik a repülőtereket az állami támogatáshoz való hozzájárulás, hozzájutásban. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy többletbevételt termelnek az ilyen repülőterek, mint költséget. Ha egy légitársasággal megállapodik, ennek profitot kell termelnie, azért, hogy ne legyen állami támogatás. Azonban a repülőtereken túl van közvetlen támogatás is, amelyet a tagállamok biztosítanak egyes társaságoknak, eh, ez az úgynevezett eh, mentő eh, szerkezetváltás, annak érdekében, hogy a légitársaság hosszú távon életképes legyen. Ha viszont erre nincs lehetőség, Például a ciprusi légitársaság esetében kellett negatív döntést hoznunk, ugyanis az egyetlen megoldás az lett volna, hogy megint csak állami tulajdonba kerüljön, mert egyébként nem tudott megállni a saját lábán. A regionális cégek esetében vannak olyanok, amelyeket túlfinanszíroznak, és tudom, hogy a számvevőszék eléggé kritikusan ö, ö, állt ehhez, három határozat már született is, de egy csomó mindenről most folyik a tárgyalás. A 2014-es útmutatásokon túl ott vannak az tavalyi hozott határozatok, ebből három negatív volt, az egyik a ciprusi repülőtérre vonatkozott, a Zweigbrückeni repülőtértől 30 kilométerre volt egy másik, aztán Gdansk környékén, itt is negatív döntés született, egész egyszerűen azért, mert egy már létező repülőtér mellett egy újabb repülőtér létrehozása nem igazán célszerű. Lehet, hogy kapacitás hiány van, de amíg van, szabad kapacitás, nem érdemes új repülőteret támogatni. In our stated uh, assessment. Um, the internalization of, uh, of external ami a külső költségek beltériesítését illeti, nyilván először ki kell deríteni, hogy ki a felelős, és tudom, hogy itt önöknél is folyik egy érdekes vita arról, hogy milyen rendelet milyen szolgáltatásra vonatkozon a repülőtereken. Hasonló eszmecserét folytatunk arról, hogy milyen szolgáltatások minősülnek gazdasági szolgáltatásoknak a repülőtéren, illetve melyek tartoznak az állami hatóságok hatáskörébe, ugyanis ennek következményei vannak. A States asking them how they are uh, seeing this, how they have Azt hiszem, azt mondhatjuk, hogy eltérőek a vélemények a tagállamok között a szolgáltatásokat illetően, úgyhogy nagyon sajnálom, de pillanatnyilag nem tudok egyértelmű választ adni. By the uh, port uh, fees. Similar thing applies also to, to railway infrastructure, that the situation between... Ugyanaz a helyzet a vasúti struktúrákat illetően, itt megint más és más a helyzet, a függetlenségtől függően, a vertikális cégek létét illetően, illetve hogy milyen vasúti szolgáltatásokat nyújtanak. Egy dolog nagyon fontos, az átláthatóság, a világos helyzet, a jövedelem költség viszonylatában, hogy honnan származik ez a jövedelem, ugyanis a feladatunk az, hogy megvizsgáljuk, hogy van-e kereszt támogatás. Aztán persze ott vannak a hézagok, ezek is léteznek, megpróbáljuk őket betöltögetni, tudjuk, hogy ez nagyon nehéz feladat, aztán az átláthatóság hiánya nyilván nem segít ebben. Nincs elég információnk nem elég a panasz, Vannak ugye szürke területek, itt a tagállamok nem igazán jelzik az állami támogatást, úgyhogy csak a médiákból, a sajtóból tudunk tájékozódni, vagy a panaszokból. A civil szervezetekre támaszkodhatunk például, de hát vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy hogyan javíthatunk ezen a helyzeten. És persze muszáj előzetes ö, nyomozást is folytatnunk. The situation of Tegel, but I'm quite sure that also the infrastructure in Tegel was originally financed by the state and not from the beginning financed completely. Tehát nem föltétlenül volt teljes mértékben magánfinanszírozás az ön által említett esetben. Valószínűleg a legtöbb már létező repülőtéri infrastruktúrát egy adott időpillanatban az állami forrásokból finanszírozták, úgyhogy tavaly felülvizsgáltuk, átmeneti időszakot tettünk lehetővé. Az repülőterek esetében, és egyetemben elkülönítettük a nagy egyértelműen kereskedelmi tevékenységet folytató repülőtérek között, amelyeknek meg kell tudni állniuk a saját lábukon, illetve a kisebbek között, amelyeknek nyilván nehezebb megbírkozniuk a költségeikkel, és szükségük van a fejlesztésre, a kutatásra ahhoz, hogy megállják a helyüket a versenyben a nagyobbakkal. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy eljött, köszönjük, hogy megválaszolta a kérdéseinket. Mielőtt a következő napirendi pont vitáját megnyitnám, előtte valaki most jelentkezik. A repülőterekre szeretnék rákérdezni. Különböző finanszírozási modelleket ismerünk. Van olyan, ahol a repülőteret üzemeltető vállalkozás hiteleket vesz fel, amelyet az állam fedez. Vannak magánrepülőterek, vannak olyan repülőterek, ahol az állam az infrastruktúrát ingyen bocsátja rendelkezésre ezek más-más versenyfeltételek között működnek, hiszen az egyes meg a kettes modellben az infrastruktúra költségeket a repülőtéri díjból kell, hogy megbeszedje, megkeresse, a harmadik modellben nem. Figyelembe veszik ezt a mérlegelésük során, hiszen vannak olyan repülőterek, amelyeket az állam finanszíroz, és a költségeket nem kell az üzemeltetőnek meghoznia. Figyelembe veszik ezt. Az én kérdésem is ebbe az irányba mutat. Berlinnél, a, a Ber repülőternél, ugye a tervezett repülőtérnél, a terve eljárásban egy, egy zaj csökkentési tervet fogadtak el, ám az üzemeltetők, a két tartomány, Berlin és Brandenburg tartomány pénzt akartak megtakarítani, és nem építették ki a zaj csökkentést, ezután a lakók pert indítottak, és utólag kell ezt a beruházást végrehajtani, ez pedig többe kerül, ehhez pedig most az Európai Unió forrásait próbálják megcsapolni. És hogyha most egyszerre csak megduplázódik a költségvetés, nem kettő, hanem négy milliárd lesz, akkor kérdezem, hogy ezt miért az üzemeltetőre helyeznék, illetve ha az üzemeltető fizetné ezt, akkor nagyobb költségeket kellene, hogy álljon, és ez igazságos-e vagy sem? Hát az igazságos, ezek és a tisztességes, ezek üres szavak. Bár úgy tűnik, hogy ez a német vitáim mégiscsak angolul szeretném folytatni. I spoke about Munich Airport, which is public finance, but the uh, airport has to organize its revenues out of the transport a Malpenza és az Aventem óriási különbséget mutat. A Malpenzát, eh, még egyszer mondom, a, bevá- a bevételekből finanszírozzák, az Aventem itt az állam biztosítja, és aztán vannak a vegyes rendszerek. Biztosíthatom önöket, hogy nem vagyok elfogult Németországgal szemben. Először is azt kell mondani, hogy a hitelek hitelgaranciák, melyeket egy állam nyújt, vagy egy állami entitás nyújt, és az állami támogatás rendszerébe tartozik. Mondom, nincs különbség a között, hogy állami hitelről vagy állami hitelgaranciáról van szó, a bizottság vizsgálódik. Múlt év közepén fogadtuk el az új légiközlekedési és uh, repülőterekre vonatkozó iránymutatást, és azóta az 5 millió utasnál többet lebonyolító, forgalmazó repülőterekre eleve nem terjedhet ki ez a támogatás, hiszen ezek maguk kell, hogy eltartsák magukat. Az alsóbb um, kategóriákban pedig mérlegelés alapján döntünk. Miért fogadtuk el ezeket a szabályokat? Hát, hát pont azért, mert nagyon is tisztában vagyunk vele, hogy különböző modellek, üzemeltetési modellek működnek, és egyiket csak akarjuk hátrányosabb helyzetbe hozni, mint a másikat. Persze, ha az egyik repülőtér minden beruházást maga kell, hogy finanszírozzon, a másiknak pedig az állam biztosítja az infrastruktúrát, akkor eznek nem ugyanazok a feltételek. A kisebb repülőtérek esetében szükséges lehet éppen a közérdek érvényesülése érdekében, hogy támogassa az állam vagy a, a állami, valamely állami szerv, a tartomány, vagy a megye, vagy a régió a repülőtér létrehozását. Ami a BART illeti, vagy a berlini épülő repülőteret illeti, hát nem akarnék itt spekulációkba bocsatkozni, hogy bárki hozzánk fordul le, mint versenyhatósághoz, de annyit elmondhatok, hogy a bizottság a múltbeli döntés kapcsán pozitív döntést hozott. Hogyha további állami támogatásra van szükség, akkor biztos vagyok benne, Németország hozzánk, mint versenyhatósághoz fordul, és mi meg megfelelő vizsgálatot végrehajtunk. Hát persze Németország, mondja az elnök, mindenképpen fordulni fog a bizottsághoz. Tehát épp az előbb azt mondta, hogy 5 millió fölött nincsen state aid. Itt viszont a berlini repülőtéren 20-25 millió utasról van szó. De ennek ellenére nem kizárt, hogy az állami támogatást engedélyezni fogják, és ez tisztességes verseny volna magánfinanszírozásban álltó repülőterekkel. Nem azért nem mondanék semmit, mert tilalmas volna, hanem azért, mert mindenfajta vizsgálatot végre kell hajtani, és utána a biztosok kollégiuma dönt, nem egy köztisztviselő. De hát az ön jelzőjét mindenképpen magam is használnám, valóban összetett ügyről van szó. Köszönjük szépen, most már mindjárt tudjuk, hogy mi is a helyzet. Köszönjük. Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, der in Kamera stattfindet. Zárt ülésben folytatjuk az ülésünket, de a TRAN titkárságban egy változás történt, erről szeretnék tájékoztatni mindenkit. Elvira Ramirez elhagy bennünket, az Agri szakbizottságba megy. Elvira Ramirez fontos dossziéban vett részt, például a vasúti csomagban, amelyről mindjárt beszámolunk, a komitológiai eljárásban, a tahográfok ügyében, nagyszerű munkatársunk volt, éppen ezért nagyon hálásak vagyunk neki. Sőt, őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan ö, sajnáljuk, ö, hogy elmegy, sajnáljuk, hogy az agri sorait ö, erősítik, köszönjük a kitűnő együttműködés, szomorúak vagyunk, de persze minden jót kívánunk, és jó munkát kívánunk az Agri Szakbizottságban. Új munkatársunk van a titkárságban, Heronimo Velasco. Hol van Heronimo? Éppen nincs itt. Zaragoza al- alpolgármestere volt. Minden jót kívánunk neki, és sok sikert. Hogy nagy elődje, nagy elődje megfelelő utódja legyen, nincs itt, de hát azért tapsoljuk meg, és elvére reméreznek még egyszer. Köszönjük a nagyszerű munkát. Most pedig a háromoldalú tárgyalásokról szóló beszámolót hallgatjuk meg zárt ülésen.